Buenos días, bonjour. Jó reggelt kívánok mindenkinek különböző nyelveken. Colleagues. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Szeretnénk kezdeni a munkát. Először is üdvözölném azokat, akik megjelentek ma itt a Parlament Közébizottságban. Nem ez az első alkalom, hogy itt vagyunk. 38 tagja jött el 26 nemzeti parlamentnek, 19 különböző tagállamból, egy csatlakozásra készülő országból, illetve az e, Európai Gazdasági Térség egy országából. Úgy gondolom, hogy ez pontosan jelzi, hogy mennyire érdeklődnek a nemzeti parlamentek azokkal a témákkal kapcsolatosan, amelyeknek a nyomon követésére kerül sor a mai napon, mégpedig a Stockholmi programról beszélek. Ez az igazságügyi és rendőrségi együttműködéssel foglalkozik polgári jogi és büntetőjogi kérdésekben. Nagyon érdekes fejlemény ez a Lisszaboni szerződés hatályba lépése nyomán, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 70-71-es cikkei, a 80-81-es, 83-as cikkek relevánsak ebben a tekintetben, hiszen ezek szólnak arról, hogy hogyan működnek együtt a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament a biztonság, szabadság és érvényesülés térségének megvalósításában. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti eszmecsere nagyon lényeges szerepet játszik ennek a térségnek a kiépítésében. Ezért nagyon koherens és következetes megközelítésben kell dolgozni demokratikusan, ellenőrzött formában, hiszen erről szól minden a nemzeti parlamentek bevonásáról, az állampolgárokat képviselő intézmények bevonásáról a döntéshozatalba. Ezek azok az intézmények, amelyeket az európai intézményrendszerben közvetlenül választanak meg a választók. Ezért gyűlünk itt össze fél évente rendszeresen, és ilyen közös megbeszélést tartunk a Stockholmi program fejleményeiről. Divitentem úrrat köszöntöm az ír parlament igazságügyi szakbizottságának elnökét. Ő fogja az elő, e, bevezető beszédet elmondani, de úgy tudom, hogy még nem érkezett meg, most mondták. Ezért meg is kezdjük az első panelbeszélgetést. A rendőrségi együttműködésről szól ez. A bűnözői tevékenység egyre inkább nemzetközi szintre emelkedik, határokon átnyúló súlyos bűncselekményekkel kell megküzdenünk. Az európai büntető jogon dolgozik az Európai Parlament is, különösen a Libe szakbizottság, a nemzeti rendészeti hatóságok Európa egészében a legszorosabb együttműködést próbálják kiépíteni, például határokon átnyúló információcsere mechanizmusokkal, mint a PRIM vagy a SIS, amikor megpróbálják megosztani az erőforrásokat és az információkat az Európol szintjén, illetve nemzeti szinten és ez nagyon érdekes kérdéseket vet fel azzal kapcsolatosan, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament hogyan tudják biztosítani a demokratikus felügyeletét ezeknek a tevékenységeknek és az állampolgárok alapvető jogainak érvényesülését, például a magánélethez fűződő joggal kapcsolatosan nagyon érdekes vitákat folytattunk már az elmúlt napokban is. A bűnöldözési hatóságok együttműködése olyasmi, amit a fokozott együttműködés, az ismeretcsere, az információcsere kell, hogy támogasson a döntéshozók körében is. Az Európai Unió múlt márciusban, illetve ebben az év márciusában egy olyan döntést fogadott el, ami az együttműködést kívánja elősegíteni. Díaz Emera úr az Európai Parlament jelentéstevője ebben a témában. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! A nemzeti parlamentek képviselőit köszöntöm most, illetve az Európai Parlament képviselőit. Veronik Mátyőt különösen szeretném köszönteni. Ő a koordinátorunk, illetve Adams kolléga az árnyék jelentés tevője az Európol jelentésnek. Nagyon örülök és elégedett vagyok, hogy megállapíthatom, hogy 27 nemzeti, illetve 26 parlament képviseltetét magát 19 tagállam. Ami az Europol rendeletet illeti, a, már a tanácsi határozatnak is én voltam a jelentéstevője, az Europol egy egyezménnyel jött létre 1995. július 26-án a Maastrichti szerződés alkotta jogi alapokon. Az Europol működésével kapcsolatosan három protokollt fogadtak el jegyzőkönyvet 2000 és 2003 között. Ezek, ahogyan önök is tudják, 2007. márciusában és áprilisában léptek hatályba ezek nagyon komplex eh, területet szabályoznak. Az Europolnak eh, hatékony és eh, hathatós szabályozási eszközökre van szükség, hogy felléphessen a bűncselekményekkel szemben. Olyan bűncselekményekről beszélünk, amelyeknek az elkövetése egyre inkább globalizált. Az Amsterdami szerződés hatályba lépéssel az Europolt egy európai ügynökségként szervezték meg, közösségi költségvetésből finanszírozzák. 2009-ben a tanács jóváhagyott egy határozatot, amelyről már korábban is beszéltem, arra nézve, hogy az Európai Rendőrségi Ügynökség létrejöjjön, és ez írta felül az Europol egyezményt. A 2009-es határozat elismerte az együttdöntési hatáskörét az Európai Parlamentnek, a 88-as cikk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben megállapítja, hogy az Európai Parlament és a, a tanács határozzák meg egy rendeletben az Európol felépítését és működését, illetve a felépési területeit és hatásköreit, és ez most a helyzet. Az Európol támogatja a nemzeti hatóságok munkáját, illetve együttműködést biztosít a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni harcban. Az Europol az információ cserét is támogatja a tagállamok bűnödözési szervei közötti információcserét, és támogatja nemzeti rendőrségeket erőforrásokkal, a határokon átnyúló nyomozások lefolytatásában. Néhány kronológiai adatot szeretnék megosztani önökkel. A bizottsági rendelet május 7-én került benyújtásra, és tegnap én a jogszabályalkotási javaslatomat is benyújtottam egyfajta alternatív javaslatként. Ez a javaslat különböző forrásokból merített ihletet. Június 18-án július 18-án fogják hivatalosan benyújtani a javaslatomat. A Libe szakbizottság jelentéstevőjeként nyújtottam be ezt a javaslatot. A Libe szakbizottság előtt ez július 9-én lesz. 14 fejezetből és 79 cikkből áll ez a javaslat. A Libe bizottság mellett még négy másik szakbizottság nyilvánít véleményt erről a szövegről, a költségvetési, költségvetési ellenőrzési, foglalkoztatási és alkotmányügyi bizottságok. A rendeletjavaslat újdonságokat vezet be, alapvető újdonságokat, és ezek közül vannak olyanok, amelyeket módosítani kíván a jelentéstevő. Ezek közül talán a legfontosabb az, hogy nem értek egyet a CEPOL és az Europol összeolvasztásával. A bizottsági jogszabályjavaslata erről szól, és amikor ezt az összevonást taglalják bizonyos részek, ezeket törölni javaslom, illetve a végrehajtó bizottság létrehozásával sem értek egyet. Azt gondolom, hogy ez nem egy operatív testület, hanem inkább egy hatalom központ az Európolon belül, és ezt nem tartom helyesnek. Különböző módosító javaslatokat nyújtottam be, és ebben Hastings úr nagyon nagy segítséget nyújtott nekem az adatvédelmi biztos szerepével kapcsolatosan adtam be ezeket a módosítókat, illetve az ENSZ szerepe és nagyon fontos az Europol kapcsolattartási pontjai között, és talán a legfontosabb az, hogy az ellenőrzése kapcsolatosan benyújtottam egy javaslatot arra nézve, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek hogyan tudnak felügyeletet gyakorolni az Európol fölött. Az Európol tevékenységeit a Lisszaboni szerződés értelmében demokratikusan megválasztott testületeknek is felügyelniük kell, és ezzel a témával kapcsolatos a rendelet 9. fejezete, Ebben az egész cikkben további hivatkozások is eh, szerepelnek eh, erre a vonatkozásra. Az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek által gyakorolt felügyeleti szerepkörben eh, alternatív jogszabályalkotási javaslatot tettem, vagyis egy parlamenti ellenőrzési bizottság jöjjön létre, amely egy kis testület és az Európai Parlament illetékes szakbizottsága alkotná, a Libe Bizottság, és a nemzeti parlamentek belügyi bizottságai is képviseltetnék benne magukat. Ez a felépítés, ellenőrzési szerkezet itt találkozna az Európai Parlamentben. Ez a Parlamenti Ellenőrzési Bizottság úgy ülésezne, hogy az Európai Parlament Illetékes Bizottságának elnöke hívná össze, és a társelnök a Libe Bizottság elnöke volna, illetve a másik társelnök annak a tagállamnak a nemzeti bizottságának az elnöke, aki éppen az elnökséget viseli. Tehát ez egy együttműködés volna az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között és most szeretnék arról beszélni, hogy melyek ennek az ellenőrző bizottságnak a hatáskörei a dokumentum alapján. Beszélnénk a konszolidált tevékenységi jelentésről, az Europol tevékenységéről szólna ez a jelentés, ez egy éves jelentés volna, és az éves jelentés tartalmazná az adatvédelmi felügyeletnek a véleményét is az Europol tevékenységeiről, és az értékelési jelentés, amit öt évenként végez a bizottság az Europol hatékonyságáról és hatásosságáról, ezzel is foglalkozna a bizottság, és a parlamenti felügyeleti bizottság meghívhatná az elnökségre jelölt személyeket, hogy tájékoztassák a bizottságot arról, hogy hogyan teljesítik, vagy hogyan tervezik teljesíteni feladataikat. Illetve az adminisztratív bizottságnak az elnöke, az ügyvezető igazgató, az adatvédelmi felügyelet vezetője és az Európai Bizottság képviselői is megjelennének a bizottság előtt. A rendőrségi területen nem tudjuk elképzelni az adatvédelem biztosítását, anélkül, hogy az Európai Adatvédelmi Felügyeletnek ebben szerepet adnánk. az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek megkapják az jelentéseket, a stratégiai jellemzéseket, illetve az általános helyzet jelentéseket, amelyek az Europol céljaihoz kapcsolódnak. Kedves barátaim, kedves elnök úr, nem szabad arról megfeledkezni, hogy mi a legfontosabb feladata az, e a parlamentnek, mint költségvetési hatóság. Ezért a parlament előtt bemutatnák a költségvetés tervezetet, illetve a pénzügyi eszközök kezeléséről szóló beszámolót, és, az, e és a parlamenti ellenőrző bizottság jóváhagyná az ügyvezető elnök személyét, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. Köszönöm szépen a figyelmet, és kíváncsian várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Díaz as, as we have seen... Ahogy láttuk, a helyzet kialakult, rendőrségi és bírós együttműködéssel is foglalkozik ez a panel, büntető jogi kérdésekben. Ez egész délelőttre kiterjedő téma, és délután lesz az együttműködésre koncentráló panel, majd a végén lesz alkalmunk végig gondolni az európai jogi kultúra és joggyakorlat kultúrájának kérdéseit. Ez lesz a harmadik panel majd. Tehát, a most hallott bevezető előadás után a pódiumon ülők tovább folytatják a panel munkáját. Lord Henny of Chiswicket üdvözlöm, aki a brit felsőház belügyi, egészségügyi és oktatásügyi albizottságának elnöke. Aztán Peter Hastings úr beszél majd, aki az Európai Adatvédelmi Felügyelőként vesz részt egyébként rendszeresen a LIBE ülésein, és a, most is vendégünk tehát. Azonban első körben Henjobb Csüszvik úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm számomra, és megtiszteltetés, hogy felszólalhatok egy nemzeti parlamenti nevében, delegáció nevében, az Európáról szóló vita körében. Nagyon hasznosnak tartom ezeket a találkozókat az ön elnöksége alatt, mert úgy gondolom, hogy ezen a területen, ahol bizonyos hatásköröket átvett az Európai Unió, ám a kompetencia jelentős része továbbra is a nemzetállam kezében marad és fog is maradni. A rendvédelem és a rendőrségi munka és a büntető jog területén. Mégis fontos, hogy a nemzeti a hatóságokat felügyelő nemzeti testületek, azaz a parlamentek, az Európai Unió hasonló szervével, az Európai Parlamenttel kapcsolatot tartsanak, eszmét cseréljenek, és közös munkát végezzenek. Mert a két külön szekcióra bontanánk ezt a kérdéskört, akkor ez egy teljes káoszt okozhatna. Nagyon helyén való tehát, hogy néhány évvel ezelőtt éltek ezzel a kezdeményezéssel, és elkezdték e találkozók hagyományát, amelyek sokkal működőképesebbé tették az együttműködést, mint korábban volt. Az általam vezetett szakbizottság felsőházi szakbizottságnak volt több alkalma az Európa munkáját több alkalommal áttekinteni. Több vizsgálatot folytattunk le, megvizsgáltuk az Európa helyét, az EU általános belső védelmi stratégiájának keretei között, megvizsgáltuk a pénzmosás elleni harcban vállalt szerepét, a kábítószer csempészet elleni, illetve a cyber bűnözés elleni fellépés ben vállalt szerepét, úgyhogy az elmúlt években az Európolt igencsak vizsgálgattuk. Ezek során születtek jelentések is, és ez, ennek alapján bizony fejet kell hajtanunk az Európa munkája előtt, és be kell látnunk, hogy egyre inkább támaszkodnak a tagállami rendvédelmi szervek az Európa egyes eszközeire és forrásaira munkájuk során. Egészen a hírszerzéstől, a, a hírszerzés elemzésétől a közös nyomozó csoportok létrehozásán át, egészen addig, hogy az Európa tudja biztosítani azt, hogy az Európai Unió fellépése a súlyos szerzett bűnözés ellen sikeresebb, mint a, ha 27 vagy 28 tagállam külön-külön tenné. És hogy a nemzetközi bűnözés egyre nemzetközibb lesz, és bizony azzá válik a szervezett bűnözés, és ahogy a bűnözők a belső piac szabadság jogaival visszaélnek, fokozódó módon, még a saját hazám is, amely egy szigetország, be kell lássa, hogy belső biztonságunk nem ér vég, nem, nem a vízparton, nem a, a sziget határainál kezdődik, és nem a véget. Úgyhogy ezért üdvözöljük azokat a javaslatokat, amelyeket ma vagyunk hivatottak megvitatni, és amelyeket a jelentéstevő az imént ismertetett. Egy új Lisszabon utáni Európa szabályozás az, amit a bizottság áprilisban kezdeményezett. A mi parlamenti bizottságunkban azt javasoltuk saját a kormányunknak, a brit kormányunknak, hogy lépjünk be opt-innel e tárgyalásba, tárgyalás folyamatába azon három hónapos időszakban, amely a Lisszaboni szerződés megenged, és ez a döntsük el, hogy benne maradunk-e, vagy sem az együttműködésben. Az Európol folytatódó fejlődésének kereteiben örömmel fogadtuk azt a döntést, ami alapján az Európon belül egy cybercrime központot is létrehoznak. Tekintettel a számítógépes internetes bűnözés robbanásszerű növekedésére, amely fenyegeti jólétünket. Helyén való, hogy az Európa kialakít ezzel kapcsolatban egy központot. Azt is támogatjuk, hogy a tagállami rendvédelmi erők több információt osszanak meg az Európollal, mint korábban tették. És inkább támaszkodjanak már korábbi szakaszban is a koordinációs eszközeikre, együttműködve egymással. Persze világos, hogy bizonyos információ megosztása eh, kényes területeket is érinthet, ezért nagyon pontosan kell kalibrálni ezeket a területeket az új szabályozás vitájakor. Ám hiszek abban, hogy közérdek az, hogy a kényes területeket is kezeljük valamiképpen, és az Európolt konzisztensebb információ áramlással tápláljuk, melyek révén össze tudják rakni a képet, és el tudják fogni a bűnözőket. Azonban a bizottság munkának egy olyan, van egy vetülete, amely a komoly aggájaink vannak. Ez az a gondolat, amire a jelentéstevő is utal, nevezetesen az Európol és a CEPOL összeolvasztása. Bár általános szabályként az ügynökségek összeolvasztása kedvünkre való, ha megtakarítással jár, ám ezen összeolvasztás érvei nem teljesen meggyőzőek, beleértve a megtakarítási pontokat sem. Tudom azt is, hogy a tagállamok többsége ossza, osztotta ezeket az aggályokat, amikor a tanács első körben két hétben megvitatta ezt a javaslatot, és ahogy a jelentéstevő bevezetőjéből is kiderült, az Európai Parlamentben is osztják sokan ezen aggályokat. Úgyhogy szerintem ez az összeolvadás nem fog lefolyni, mert a miniszterek úgy a, a képviselőiket ahogy én tudom, a tanácsban úgy utasították, hogy ezen összeolvasztás nélkül tárgyalják a szabályozást. A parlamenti felügyelet, az Európa parlamenti felügyeletére vonatkozó rendelkezésekről beszélt a jelentéstevő. Világosnak tűnik, hogy a tevékenységi körök, például a rendőr együttműködés és a bűn, büntetőjogi együttműködésben az EU kompetenciái a továbbra is fennálló tagállami kompetenciákkal keverednek sok területen. Ezért fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek felügyeleti hatásköre között. A bizottság általánosabban mivel sikerrel járt ezek rendezésében, és legalábbis szerintem helyén való az, hogy egy viszonylag könnyű intézményi struktúrá mellett döntöttek, olyan üléseket szervezze, amelyek nagyban hasonlítanak a mai ülésünkhöz amelyek inkább egyfajta keretet kínálnak, és nem egy állandó, költséges, nehézkes struktúrát állítanak fel. Remélem, hogy a bizottság nem lép tovább erről a pontról, és a parlamenti felügyeletnek nem feladata, hogy az Európoló munkának operatív ügyeit vizsgálja. Egyetlen kormány, a parlament sem fogadná ezt el tagállami szinten, és szerintem az EU szinten sincs erre szükség. Van egy külön brit meggondolás is mindebben. A Lisszaboni szerződés szerint a brit kormánynak joga van ahhoz, hogy opt-out eszköze kilépjen a Lisszaboni előtti együttműködési jogszabályok köréből, hogyha 2014-ig nem fogadja el az Európai Bíróság joghatóságát és a bizottság végrehajtási hatásköreit. Parlamenti bizottságunk vizsgálódott, kimerítően vizsgálódott ebben a tekintetben, és tudósok, politikusok, szakmai szakértők véleményét meghallgatva áprilisban megírtuk a jelentésünket, amelyben az áll, hogy a kormány nem élt elégséges magyarázattal arra, hogy optautal éljen. Ez nem volt könnyű eljutni erre az álláspontra, és a brit alsó és felsőház szavazása le kell folyjon, mielőtt végső döntés születik ebben az ügyben. Ám meg vagyunk győződve arról, hogy az Európol, a mai témánk, túl értékes eszköz ahhoz, a szerzett bűnözés elleni harcban, hogy Brit Nagy-Britannia eldobja, és meg kell találni ezért a módját annak feltétlenül, hogy Nagy-Britannia teljes jogú és teljes körű, teljes értékű tagja legyen az Európol munkája végrehajtási ügyeinek is. Köszönöm szépen, Hani Lord! azt a merész módot, amelyel értékelte az Európa munkáját, és azt is látjuk, hogy Nagy-Britannia sajátságos része a Lisszabon utáni rendvédelmi és igazságügyi együttműködésnek. Ismerjük az opt-in, opt-out rendszert, amelyet Nagy-Britannia, Írország és bizonyos szempontból Dánia élvez. Úgyhogy reméljük, hogy a Lisszaboni szerződés teljesedése előtt álló akadályokat átlépjük, és köszönjük, hogy, hogy ön mellette van, és örülünk annak, hogy mellette van annak, hogy a nagyon fontos eszközöket Nagy-Britannia is használja. Az együttműködés rendszerére gondolok, tekintettel a határon átnyúló súlyos bűncselekmények sürgető súlyosságára. Most pedig a harmadik előadást szeretnénk meghallgatni melyet Hastings úr az adatvédelmi felügyelőként tart majd meg, és ezt követően megnyitjuk a vitát. Majd elmagyarázom, mit leszek ennek a szabályai. Parancsoljon! Chairman, I'm... Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy örömmel folytatom a vitát itt a Libében és a Libével, és nagyon örülök annak, hogy létrejöhetett ez a találkozó a parlament közi bizottság tagjaival. Ma az Europolról beszélünk, ez a témánk. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy a hogy tagállami szinten van a mindennapi rendőrségi munka, tehát a műveleti munka. Ez, ez nagyon fontos megjegyezni az EU jelenlegi, állá, jelenlegi állapotában. Nos, e- nagyon fontosnak tartom azt tehát, miután tagállami szinten van ez a ez a munka, hogy megfelelő stratégiai adatcserére és információ cserére kerüljön sor. Ezt a jövőben még fokozni kell. Nos, itt merül fel az Europol szerepe és fontossága. Az Európol Europol tehát az információ cserét, az adat cserét támogatja. Ezt segíti, hogy ezáltal segítse a tagállami rendőri hatóságok munkáját. Az Európol hatáskörét, illetve szerepét kívánja a legutóbbi jogszabály megerősíteni, és e- ezzel párhuzamosan adatvédelmi adatvédelmi megfontolásokat is tartalmaz. Május végig jelent ez meg, tehát az volt a célunk ezzel, hogy a komoly bűncselekmények esetében segítsük az adatcserét, viszont az adatvédelemre is gondolni kell. Ennek, ez a jogszabály tervezet még nem végleges, még további módon lehet ezt módosítani. A 34. 33. 34. oldalon olvashatják a dokumentumon belül az elképzeléseinket erről, és nagyon örülök annak, amit Diaz de Mera úr mondott erről. Nemrégiben egy másik véleményt is kiadott az Europol közös felügyeleti szerve. Ezt a szervet a 90-es években hozták létre egy egyezmény alapján. Ez, egy, ez mint egy kormányközi megfelelője az akkori kormányközi együttműködésnek. Ebben a testületben helyet kapnak a, nemze, helyet kapnak a tagállami adatvédelmi szervek. Nos, bizonyos esetekben nem tudunk egyet érteni a javaslat elemével kapcsolatban, de általánosságban mégis nagy a megegyezés. Az Európolnak jelenleg nagyon szigorú az adatvédelmi szabályozása, de nagyon jó is a híre az adatvédelmi területen és ezt az adatvélemi szintet nem szabad semmilyen módon, semmiképpen csökkenteni. Mindkét vélemény, amit említettem, megegyezik abban, hogy a bizottsági javaslatot javítani kell, és nagyon hasonló elképzeléseket olvashatunk a véleményekben. Egyre inkább nő a hatáskör, de a különböző garanciákból semmit sem szabad feladni, tehát ezeket meg kell tartani. Az információ struktúrája az egyik ilyen téma. Itt az új javaslat több rugalmasságot vezet be. Erre szükség van, de arról sajnos nincs szó, hogy tudni kell azt, hogy pontosan milyen célra akarják felhasználni a tagállami rendőri hatóságok ezeket az adatokat. A, ami elképzeléseink szerint ezt tehát pontosítani kell. Fontos tehát, hogy tudjuk, tudjuk pontosan, hogy milyen célra akarják felhasználni az adatokat, de rugalmasnak is kell lenni. Aztán fontosnak tartom az előzetes hatásvizsgálatokat, mielőtt új információs rendszereket hoznak létre. Nem egy elszigetelt döntésről van szó tehát, hanem a kockázatokat fel kell mérni, ezeket megfelelően ellensúlyozni kell, és minden esetben a felügyelő szervekkel, vagy az adatvédelmi szervekkel vitát kell folytatni. Úgy gondolom, hogy holisztikus megközelítésre van szükség, és ez a tagállami adatvédelmi biztosok bevonását is jelenti, nemzeti tagállami szinten, tehát nagyon fontos a szoros együttműködés. Fontosnak tartom azt is, hogy ezt a javaslatot a jelenleg készülendő új adatvédelmi kerettel harmonizáljuk. Ez egy új jogszabály, ami készülőben van. Egy irányelv és egy rendelet tartozik ide. Ebben újdonságok is vannak, és nagyon fontos, hogy a Európol szabályára is vonatkoztassuk ezt majd. Hol vannak véleményeltérések? Fontosnak tartom azt, hogy a felügyeleti rendszer szigorúbb és erősebb legyen, így aztán véleményem szerint immáron a 90-es években kialakult kormányközi megközelítést föl kell váltania egy EU-s megközelítésnek. 50 európai testületet felügyelünk, és megvan arra a kapacitásunk és hatáskörünk, hogy ezt, a, ezt megtegyük a jelenlegi jogszabály alapvetően eléggé megnyírbált lehetőségeket ad nekünk, úgyhogy mindenképpen azt támogatnám, hogy legyen szigorúbb az adatvédelem. Ez gyakorlatban csak akkor megvalósítható, hogyha szoros együttműködésben történik mindez a tagállami adatvédelmi biztosokkal, és én pontosan ezt javasolom. Tehát helyes ez a választott útvonal, de együtt kell működni. Nézzük egy gyakorlati példát. Az ba is érkezik adat, aztán az Európol ezt a tagállamok felé továbbítja, vagy más forrásokból, akár magánforrásokból is érkezik adat az Európolba. Ha holisztikusan közelítjük meg a dolgot, akkor láthatjuk, hogy EU szinten is és tagállami szinten is adatvédelmi intézkedésekre van szükség. Ami pedig az európai bíróságok kérdését illeti, tehát az európai tagállamokon belüli bíróságok kérdését, ez nyilván tagállami hatáskör, és itt szükség van a szoros együttműködésre. Elnök, köszönöm szépen, eh, Hastings úr. Az Európolról beszélgettük, hogy milyen kihívásai vannak az Európolnak, és hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos az Európai Parlament és a tagállamok közötti együttműködést, ez a, a, a Európai Unió működéséről szóló ö, szerződés 88. cikkében van. Dieter Neumann urat üdvözlöm most, aki kiszabadult a forgalmi dugó fogságából, és most kérem, hogy járuljon hozzá a vita vitához. Az Európolból érkezett egyébként, és a, magát az ügynökséget képviseli, tehát magából az Európolból érkezett hozzánk Neumann úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek képviselőit. Először is elnézést szeretnék kérni azért, mert pontosan a kellő másodpercben érkeztem. A rendőrök általában így tesznek. A brüsszeli kollégáknak úgy látom, hogy segítségükre van szüksége a forgalmi helyzettel kapcsolatosan. Minden esetre köszönöm szépen, hogy meghívtak ma erre az ülésre az Europol képviseletében. Vérányt igazgató úr sajnos nem tudott eljönni ma, Örülök, hogy beszélhetek önöknek az új tervezetes jogalapról, és hogy az Európol erről mit gondol. A parlamenti felügyelet nagyon fontos kérdés, és az ilyen találkozók ennek részét képezik. Általánosságban üdvözöljük a bizottság szándékát, hogy az Európol műveleti hatékonyságát fokozni kívánják az új szabályozási keret segítségével. A rendelet tervezett, ez a második gondolatom, sok újdonságot tartalmaz, más a szerkezete, és én jogászként most olvashatóbbnak és érthetőbbnek tartom, és már ebben az értelemben is eh, mindez hozzájárul az átláthatósághoz, eh, a laikus olvasó is értelmezni tudja és megfelelő kereteket ad ahhoz, hogy a tagállamoknak a lehető leghatékonyabb műveleti támogatást adjuk a terrorizmus elleni harcban. Vannak bizonyos módosítások az Európol rendeletben, amelyeket külön üdvözlünk. Ezek eh, ahhoz kapcsolódnak, hogy az Európai Bizottság szeretne olyan javaslatokat tenni, amelyek a műveleti hatékonyságot fokozzák. Ez az Európol számára fokozottabban lehetővé teszi, hogy közös nyomozati csoportokban vegyenek részt a kollégáink, illetve szorosabbra fűzi az együttműködést az illetékes hatóságokkal, az információcserét is zöggenőmentesebbé teszi, illetve az információ áramlást a tagállamoktól közvetlenül az Európol felé teszi lehetővé, és az operatív tevékenységek finanszírozását is lehetővé teszi a tagállamok részéről az Európol költségvetéséből. Talán az egyik legfontosabb újdonság a tervezetben olyasmi, amit mi integrált adatkezelési koncepciónak nevezünk. Ez azért eh, lényeges, eh, hogy eh, aktualizáljuk a jelenlegi információ csere mechanizmust. Ez egy 15 éves szerkezet, megbízható és működik, de ezt az architektúrát szeretnénk a modern elvárásoknak megfelelően átalakítani, hogy a szervezett terrorizmussal szemben fel tudjuk venni a harcot. Az is kiderült, hogy a szervezett bűnözés és a terrorizmus jelentette fenyegetettségek egyre dinamikusabbak és egyre nemzetközi szinten valósulnak meg. A korábbi évtizedekben sokkal nagyobb mértékben érvényesült egyfajta kompartmentalizáció. Olyankor konkrét fenyegetettségekkel kellett az Európolnak fellépnie, mint a kokain csempészet vagy az embercsempészet, és így hatékonyak tudtunk lenni, de most különböző bűnözési dimenziókban működnek egyidejűleg a bűnszervezetek, ezért az elkülönítések nagyon mesterségessé váltak, hiszen különböző rendszerekben felelhetők az információk a különböző területekkel kapcsolatban, ezért az Európol elemzői nem látnak minden adatot egyetlen szerkezetben, és az összefüggéseket nehéz feltárni, még a meglévő adatok között is. Ezért az a tapasztalatunk és az a benyomásunk, hogy ez megakadályozza, hogy a maximus, maximális támogatást tudjuk nyújtani a tagállamoknak. Ez a jelentés nagyon helyesen hangsúlyozza az adatok logikai különválasztását céltól függően, függően és az adatvédelmi iránymutatásokat a különböző adathalmazokban érvényesíteni kell. Aztán az is nagyon fontos, hogy a tagállamok továbbra is felelősek lesznek és ellenőrzik az adataikat. Az Europol továbbra is a legnagyobb szintű adatvédelmet valósítja meg, és ez fontos előírás. Úgy gondolom, hogy jó a hírnevünk azzal kapcsolatosan, hogy nagyon szigorúan megfelelünk ezeknek az adatvédelmi előírásoknak az európai rendőrségekkel való kapcsolattartásunkban. És ez minden személyes adat feldolgozására vonatkozik, függetlenül annak a felépítésétől vagy formájától. Az integrált adatkezelési koncepcióban is érvényesülni fog ez legalább ezen a szinten sőt, javítani szeretnénk a helyzetet, hiszen ez a koncepció az eljárásokat és a rendszereket leegyszerűsíti. Az adatokat csak egy rendszerben fogjuk tárolni, vagyis csak egy példányban, és így hatékonyabban lehet alkalmazni a közös adatvédelmi szabályokat és ellenőrzési megoldásokat. A jelenlegi irány eh, adatvédelmi irányelv, ez a 45 per 2001-es, ebből következnek az adatvédelmi szabályok az Európa esetében is. Az illetékes főigazgatóság már előírta az adatvédelmi kereteket, de más kontextusra, nem a bűnöldözési kontextusra, és ezért ezeket testre kell szabni a rendészeti munkához. Például nagyon lényeges ez a műveleti hatékonyság szempontjából is. Hogyha egyetértünk azzal, hogy a jelenlegi működés példaértékű a bűnözési közösség számára, nincsen szükség radikális változásokra. Vannak nagyon érdekes elemei egyébként még ezen túlmenően is a javaslatnak, de olyas valamire szeretnék mondani, olyasmiről szeretnék beszélni, ami különösen lényeges, a cepollal való összevonás. Nem tudok persze mindenről beszélni nyilvánvaló okokból. A vezetői testületünk van ezzel a kérdéssel. Jelen pillanatban nem is tudok többet elmondani mindenről. Ha technikai információra van szükség a, az azonosított megoldás végrehajtására, akkor természetesen készen állunk majd erre. A parlamenti felügyelettel kapcsolatosan szeretnék még néhány gondolatot megosztani önökkel. Nagyon üdvözöljük a rendelet javaslatát, hogy a transz transzparencia, vagyis az átláthatóság és a demokratikus elszámoltathatóság jobban érvényesüljön. A jelenlegi jogi kereteink is rendszeres tájékoztatást irányoznak elő az Európai Parlament számára különböző szinteken. Nagyon gyakran előfordulunk ebben az épületben, és konstruktív együttműködést folytatunk a parlamenttel, az egyes parlamenti képviselőkkel, és üdvözöljük az olyan lehetőségeket, amelyek során az európai és nemzeti parlamenti képviselőket tájékoztathatjuk a munkánkról. Ha önök úgy gondolják, hogy az Európol eljárása megfelelő, akkor bizonyára támogatják a munkánkat a parlamenti képviselők munkájával, és ez a demokratikus legitimitásunkat is fokozza az európai állampolgárok szemében. Üdvözöljük tehát a rendeletjavaslatot, hogyha a, jelen, ha a rendeletet elfogadják, akkor meg lesz a jogalap arra, hogy fokozott együttműködést alakítsunk ki azzal is például, hogy az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket tájékoztatjuk részletesen a munkánkról, például a fenyegetettség ellenérzéseink, elemzéseinket, stratégiai elemzéseinket, tanulmányainkat, értékeléseinket meg tudjuk osztani az önök intézményeivel. Az Európol az Európai Parlamenttől iránymutatást kaphat a munkaprogramunkkal kapcsolatosan, hogy ezt hatékonyabban eh, végrehajtsuk és tökéletesítsük. Az Európai Parlamentet eh, bevonjuk majd abba, hogy az Európol felső vezetőit, az ügyvezető igazgatót és a helyettes igazgatókat kinevezzük, és azt is üdvözöljük, hogy a rendelet előirányozza azt a lehetőséget, hogy formálisá tegyük az Európai Parlament hozzáférését Európai Uniós szintű titkos és eh, érzékeny, de nem titkosított információkhoz. Erre persze megfelelő szabályokat kell kialakítani erre az adatcserére. Ezzel elnök úr a rövid bevezetőm véget ért. Remélem, hogy tudtam tartani az időt, és kíváncsian várom a válaszokat. Köszönöm szépen Norman úr, illetve Neumann úr. Nagyon sok elemet már felvetettünk abból a vitából, amit eh, le kell majd folytatnunk. A vita szabályai a következők. A nemzeti parlamentek frakciónként, illetve csoportokban kapják meg a szót, két-három felszólást hallgatunk meg, és azután egy európai parlamenti képviselő szólalhat fel, hogy a különböző szempontokból megvizsgálják az, a javaslat egyes elemeit. Az, a rendőrségi együttműködés a legfontosabb célja a készülőben lévő rendeletnek, és ezen túlmenően az is nagyon lényeges, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament hogyan valósítja meg a parlamenti felügyeletet az Európai Unió rendőrségi együttműködésében, és most megadom a Mátrai kollégának a szót, a Magyar Parlamentet képviseli ő, tessék. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Az Európa Tanács által elfogadott Stockholmi programban megfogalmazott célkitűzések nagy része időarányosan teljesült, és megindult a post-stockholmi időszakra vonatkozó gondolkodás. Meggyőződésünk, hogy egy új megközelítésű programra az Európa Tanács stratégiai iránymutatására van szükség, amely a tagállami prioritásokat is hangsúlyosan figyelembe veszi. Magyarország számára kiemelten fontos az illegális migráció elleni hatékony fellépés, hiszen országunk az Európai Unióba és a Schengeni térségbe irányuló keleti és délkeleti szárazföldi illegális migráció egyik fő tranzitországa. A növekedés különösen 2008 óta jelentős. 2011-12 évek viszonylatában a Schengeni külső határon illegálisan belépők száma 30-40 százalékos növekedést mutatott. A 2013. év első négy hónapját tekintve ez drasztikusan 150 százalékkal nőtt, és a trend változatlan. Bár az elmúlt hónapokban pozitív trendekről, az illegális migráció csökkenéséről adott hírt a Frontex is és a bizottság is, ez a másodlagos migrációval érintett Magyarországon még nem érződik. Rendkívüli a helyzet a regisztrált menekült státuszt kérők számát illetően. Az első negyedévet figyelembe véve 658 százalékkal nőtt. Jelenleg naponta 80-100 fő a menedéket kérők száma. A tapasztalatok szerint ebben a számban magas a menedékjoggal visszaélők aránya. Ebből adódnak a jelenlegi legfontosabb feladataink és a tagállamokkal illetve az érintett harmadik országokkal való együttműködés szükségessége. a frontex two thousand and twelve évi jelentése szerint a szárazföldi külső határokon a második legtöbb illegális migráns magyarország által került elfogadásra. 2011 óta folyamatos, egyre mélyebb együttműködést folytatunk Ausztriával és Szerbiával. Ezt a kört tendenciózusan bővítjük a migrációs útvonal által érintett tagállamokkal és harmadik országokkal. Mivel az illegális migráció uniós jelenség és probléma, az ellene való harc és közös uniós fellépés keretében a leghatékonyabb álláspontunk szerint. Az alig egy éve elfogadott Európai Uniós ütemterv keretében Magyarország a Nyugat-Balkánon jelentkező migrációs helyzet nyomon követését az őrangyal szerepet vállalta. Hosszasan sorolhatnám az együttműködést e téren, a Frontex együttműködéssel, fókuszponti irodák működtetése, vendégtisztekkel, a különböző műveletekben részvétellel, stb. Összefoglalva, elnök úr, azt szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország folyamatosan sokat tesz azért, hogy a tagállamokra irányuló illegális migrációs nyomást megfékezze, illetve az erre irányuló szervezett bűnözői csoportokat felszámolja. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm. Thank you. Thank you for the contribution. Köszönöm szépen. Szeretném emlékeztetni önöket a felszólalások tekintetében, hogy 10 óra 40 perc körül Labájlasszony jelenik majd meg a körünkben a főigazgatóságtól, a belügyi főigazgatóságtól, és Cecilia Malmström biztos asszony is velünk lesz. Ezért szeretném önöket emlékeztetni, hogy kb. két-három percben szólalhatnak fel. Nagyon sokan szeretnének itt az első vitakörben megszólalni, és szeretném, ha nem kéne túl sokat használnom a kalapácsot. Kréger asszony, Horvátország, a horvát parlament képviseletében. Kréger asszony, megadom a szót. Dami, gospodom. Ah, excuse me, Mr. Kréger. Elnézést, Kréger úrról van szó. Köszönöm, hogy helyesbített. Eh, kerestem önt a szememmel, Grégerő. Tessék, tessék öné a szó. Köszönöm szépen. Nos, Horvátország nagyon hamarosan belép az Európai Unióba, és pontosan ezért jelenleg a horvát parlamentben elfogadunk egy igazságügyi és rendőrség együttműködős szóló jogszabályjavaslatot. Itt bűnügyi együttműködésről van szó, tehát alapvetően bűnügyi jogszabályokról. Megpróbáljuk harmonizálni jogszabályainkat az Európai Uniós normákkal, ugye ebbe egyeztünk bele a csatlakozási tárgyalások során. Horvátországban elég Horvátországban elég sokat gondolunk arra, hogy mennyire problematikus az együttműködés, és a különböző szervezet bűnözésben aktív csoportokkal fel kell venni a harcot, és ezt úgy, kell, úgy lehet leghatékonyabban megtenni, hogy együttműködünk szomszédainkkal. Nagyon fontosnak tartom, hogy Horvátország együttműködjön az EU összes szervével. Jogszabályainkat tehát harmonizáljuk, és ezáltal olyan normákat szeretnénk elérni, amelyek lehetővé teszik, hogy azonnali jelleggel tudjuk azonnali jelleggel tudjuk alkalmazni az összes jogszabályt, amikor belépünk az Európai Unióba. Gondolok például az adatcserére, a tájékoztatásra, a vagyonbefagyasztásra, a javak elkobzására, amelyek ugye bűncselekményekből származnak, illetve egyéb típusú együttműködésre a büntetőeljárások során. Nos, azt gondolom, hogy a kétoldalú együttműködés már eddig is nagyon magas szintű volt. Olyan egyezményeket írtunk alá, amelyek lehetővé tették, hogy együttműködjenek eddig is a rendőri szervek. Ami rendőrségünk nagyon sok segítséget kapott az európai rendőrségektől, és sokszor fogadunk is külföldi rendőri testül, rendőrségeket, illetve rendőröket tapasztalatcserén vesznek részt, és a mi rendőreink is részt vesznek nemzetközi képes képzéseken. Ez különösen aktuális most a, az idegenforgalmi szezon kezdetén. Ha Horvátország belép az Európai Unióba, akkor végre elérjük azt, hogy ez az együttműködés megfeleljen annak a szintnek is, megpróbál, megpróbáljuk elérni azt a, meg kell próbálni megoldani azt a problémát, hogy az európai határok eltűnésével, amikor a bűnözők szabadon mozoghatnak, akkor föl kell venni ellenük a harcot is. Következő hozzászóló Körkhóp úr. Köszönöm szépen. Egyesült Királyságbeli Európai Parlamenti képviselő vagyok. Nos, az Európa különböző műveleteit nagyon fontos, hogy átláthatóan és őszintén tárgyaljuk meg. Azt, azt hiszem, hogy általában azt gondoljuk, hogy az Európol fellépése életfontosságú a rendőri munkában. Henny úrnak szeretnék külön gratulálni, hiszen a Lordok házában nagyon nagy figyelemmel követik nyomon az Európol munkáját. Örülök annak is, hogy ilyen jól elemezték a legújabb rendelet tervezetet, javaslatot. A legtöbb európai ország nagyon érdeklődik a téma iránt, és ez látható abból is, hogy ma milyen sokan ellátogattak erre az ülésre. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik a felügyelethez kapcsolódik, a másik pedig az adatok kérdéséhez. Nézzük a felügyelet témáját. Jelenleg a szerződés 88-as cikkére hagyatkozunk, ez szabályozza az Európol műveleti fellépését, a tagállamok egyetértésével léphet csak fel az Európol, azon tagállamokra gondolok nyilván, akinek a területén fellép a, az Európol, illetve az illetékes nemzeti tagállami hatóságok egyetértését is ki kell kérni. Nos, hogyha megnézzük a jogszabálytervezetet, akkor azt kell mondjam, hogy kár, hogy kizárólagos hatásköre, hatásköröket kap az Európol, és ezáltal az átláthatóság, az ellenőrizhetőség egy bizonyos mértékig megszűnik. Nos, ön sokszor ellátogatott már ide, e, igazgató helyettes úr, úgyhogy rendkívül átlátható ön is, de nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a fajta párbeszédet, vagy az átláthatóság ilyetén voltát megtartsuk a jövőben is. Nézzük az adatok kérdését. Az úgynevezett prizma vita, vagy prizma téma foglalkoztatja a parlamentet egész héten, sőt már régóta lázban égünk, és az új adatvédelmi irányelv, illetve rendelet kapcsán merült ez fel. Az európai polgároktól adatokat gyűjtenek, aggódunk, hogy hogyan használják fel ezeket az adatokat. Véleményünk szerint ezt megfelelően, ezeket megfelelően kéne védeni. Itt van velünk az adatvédelmi biztos is, de úgy vélem, hogy tényleg potenciális problémáról van szó. El kell érnünk azt, hogy a bűnöldözési szervek tudjanak adatokat cserélni. Azt viszont nem szeretném, hogy olyan szigorú legyen a, olyan szigorú legyen a szabályzás, hogy megnehezítsük az adatcserét a bűnöldöző szervek között. A kereskedelmi világban úgy néz, úgy néz ki, hogy sokkal szabadabban lehet um, kereskedni a személyes adatokkal, de azt hiszem meg kell védenünk az adatokat. Kiválóak a szakértőink, és Nyilván nagyon pozitív dolgokat fogunk majd tőlük hallani. Én nagyon támogatom az Európolt és az Európol jövőjét is, örülök annak, hogy az Egyesült Királyság is szerepel ebben, részt vesz ebben, az Európol eh, nem csak eh, Rob wainwright hanem az Európol struktúrájával is eh, sokat tett az Európolért. A jövőre nézve biztosítékokat szeretnénk, hogy valóban csínyán bánnak majd a polgároktól összegyűjtött adatokkal. Tehát ezt is kérem, hogy vegyék figyelembe, és örülök annak, hogy sor kerül erre a mai vitára. Elnök, most a tagállami képviselők következnek. Az olasz parlament tagjai, Krími képviselő. Grazie. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy a Európol szerepe megerősödik, illetve hogy hatékonyabban föl tud majd lépni a, bűnöző, a bűnözőkkel szemben. Nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy az együttműködést pontosan definiáljuk, és fontosnak tartom azt is, hogy az is világos legyen, hogy a jelenlegi ö, csatornákat is megfelelően kihasználják, nem szabad átfedéseket generálnunk. Szerintem az Európa kizárólag egyfajta együttműködési szerv. Az Európai Parlament szerepét is világosabban kell megfogalmazni, nem csupán az lehet az Európai Parlament szerepe, hogy hozzáfér az adatokhoz, hanem rendszeres ellenőrzésem van szükség, és úgy vélem, hogy a tagállamoknak is meg kell adni a közvetlen, közvetlen ellenőrzés lehetőségét. óvatosnak kell lennünk az adat cserével kapcsolatban, főleg a magán forrásból származó adatokra gondolok. Azt hiszem, hogy itt is pontosabban, részletesebben kéne fogalmazni a jogszabálytervezetben. Az imént hallottuk az egyik szakértőtől, hogy az Európol egyik célkitűzése az, hogy elérje, hogy a tagállam a tagállamok által birtokolt adatok kompatibilisek legyenek egymással. Tehát próbáljunk arra törekedni, hogy az informatikai csere megfelelően homogén legyen, és így sokkal hatékonyabban lehet a bűn, bűnözők ellen fölvenni a harcot. nagyon fontosnak tartom az adatbankok kérdését, tehát az adatbankoknak kéne harmonizáltnak lenni. Nézzük a személyes adatok védelmét. A rendelet tervezet erről nagyon részletesen szól. Brit kolléga említette agályait, szerintem ezekre is oda kell figyelni. Ismervén a legutóbbi fejleményeket, történéseket. Az öt csillag mozgalmat képviselem, és úgy gondolom, hogy a tagállamoknak mindig megfelelően kell indokolni azt, hogyha az Európol segítségét kérik. És hát tudjuk, hogy kompatibilisnek kell lenni a különböző jogrendszerekkel, például ezeket a megkereséseket, és garantálni kell azt is, hogy egy-egy hogy az Európolnak legyen némi döntési jogköre, tehát hogyha meg tudják indokolni, hogy egy kérésre válasz, meg kell tudniuk indokolni, hogy válaszolnak-e egy-egy megkeresésre, vagy nem. Egyébként pedig támogatjuk azt, hogy a, hogy a két említett rendőri szervet összevonják, tehát az Európolt és a Cepolt. Köszönöm. Familietti képviselő következik. Köszönöm szépen. Ez a értekezlet kiváló lehetőség arra, hogy vélemény cserét, eszmecserét folytassuk az Európol, az Európol működéséről és az, és az Európai Parlament ellenőrzéséről. Úgy a bizottság az, az olasz parlament egyik szakbizottsága jelenleg vizsgálja ezt a kérdést. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az adatok cseréjében megfelelően hatékonyak legyünk. Az Europol nagyon komoly előrelépést jelentett, hiszen sokkal szorosabbá, szorosabbá vált a tagállamok közötti együttműködés az adatcserén keresztül. Óvatosan kell azonban az adatcserével bálni, oda kell figyelni a személyes adatok védelmére. A bűnügyi szervezetek nem ismerik az országhatárokat, és ez megnehezíti a bűnüldözést. Itt lép be az Európol a képbe, az egyes tagállamok illetékes hatóságai között az együttműködést a lehető legszorosabbra kell vonni. Nem értem, hogy a Európai Bizottság milyen célokat, vagy milyen feladatokat szán pontosan az, európai, az Európolnak az operatív szerepen és az együttműködési, az együttműködési szerepen túl. Aztán második problémám, és itt egyetértek Diaz de Mera úrral. Szerintem nincs szükség arra, hogy a Cepolt t beolvasszuk az Europolba. Nem hiszem, hogy ez megtakarítást jelentene. Azt hiszem, hogy ezáltal egy hozzáadott értéket veszítünk el, amelyet a CEPOL jelent, hiszen így sokkal hatékonyabban föl lehet venni a harcot a szervezet bűnözéssel szemben. Harmadik problémám. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy az Európol szerkezeti módosításai hatékonyak lennének, hiszen ugye az az egyik legfőbb megfontolás, hogy megtakarításokat tegyünk. Sok kolléga említette, hogy mennyire fontos az Európol demokratikus ellenőrzése. mindenképpen parlamenti ellenőrzése alá kell vonni, hiszen érzékeny adatokkal bánik az Európol. El kell kerülni az, hogy manipulálni lehessen ezeket az adatokat. Egyetértek eh, Diaz de Mera úr és Peter Hastings meglátásaival. Augustin Diaz de Mera említette azt, hogy egy parlament közi bizottságot kell, ellenőrző bizottságot kell felállítani, Hastings úr pedig a globális, holisztikus megközelítésről beszélt. Mind a kettőt támogatni tudom. A rendelet tervezett, ezen a területen szerintem nem elégséges, és a Lisszaboni szerződés 88-as cikke sem elégséges ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Az Európai Parlamentben Albrecht úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném a magam részéről hangsúlyozni ezen eszmecsere fontosságát, az Európa kapcsán is elmondható, hogy erősítenünk kell a lehetőségeit ennek a szervezetnek, és az át, határon átnyúló együttműködés vetületeit. Szerintem a prioritást elsősorban a közös nyomozati csoportokra kell helyezni, a közvetlen együttműködést erősítve az európai rendőri erők között, hatékonyá téve az együttműködést, javítva munkájukat. Ami magát a szabályozást illeti, azt hiszem, a Diaz de Merra úr által beterjesztett javaslatok nagyon fontosak. Különösen a parlamenti felügyelet nagyon fontos eszköz és a parlamentek közötti eszmecsere és vita is e körül forog jó részt, hogy, hogy a közös ellenőrzés miképpen valósul meg az EP és a nemzeti parlamentek között az ügynökségek felett, legfő, és főképpen az Európai Parlament felügyeletét kell itt erősíteni. Úgy gondolom, hogy az Európol kiváló munkája azért kapott széleskörű elismerést, mert erős garanciákkal bír az adatvédelem tekintetében. Szeretném hangsúlyozni Peter Hastings szavait, miszerint nem szabad alámennünk a normáknak, a már az Európol adatvédelmi rendszerében megvalósult normákból engednünk nem szabad. Ez egy megbízható rendszer, és joggal mondható, hogy ez példaértékű a nemzeti hatóságok számára is. Hiszen, hogyha a rendőrérők közötti együttműködés, tagállami rendőrérők közötti együttműködést szeretnénk hangsúlyozni, akkor megfelelő bizalmat kell élvezzen minden jogi, minden adat, az alapjogok védelme és a technikai információcsere területén, ami egyébként a napi munka része a nyomozati csapatok munkájában is. Közös normákra van szükség az adatok kezelésében. Ez az, amit az Európai Parlament is igyekszik előrevinni. Nagyon fontos, hogy ezt összehangoljuk e törekvéseinkben az általános normákkal, meg az Európa normáival, meg a tagállami adatvédelmi normákkal. Hangsúlyoznunk kell ezzel kapcsolatban az új adatvédelmi irányelvet a rendőri és rendvédelmi ágazatban. Ezt most nem nagyon erőlteti a tanács, úgy tűnik. Én meg azt remélném, hogy itt ülő nemzeti parlamentbeli képviselő kollégáink otthon viszik ezt az ügyet előre, hogy magas körű adatvédelmi normák mellett folyjon az adatsere. Köszönöm. több kérdés, kommenter elhangzott különösen az új Európa szabályozás kapcsán, és Diaz de Mera úrnak meg el kell mennie még a panel vita vége előtt. Úgyhogy talán neki adnám meg a lehetőséget, a szót, hogy reagáljon, és aztán a listán szereplő képviselő kapják utána a szót. Diaz de Mera úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék előre elnézést kérni, hogy távoznom kell. Délután 5 órakor egy kerekasztal beszélgetésen kell részt vennem Spanyolországban, addig haza is kell érnem. Nagyon köszönöm a felszólalásokat, ezeknek egy része a kommunikációval volt kapcsolatos, illetve voltak olyan hozzászólások, amelyek kérdéseket tartalmaztak két vonal bontakozik ki egészen világosan, és az agájaikkal teljes mértékben osztozom. Az egyik az adatvédelemmel kapcsolatos azon a területen, amelyet egy rendőrségi ügynökség fed le. Ez a klasszikus vitelemeket tartalmazta, azt, hogy a szabadság és az a biztonság között hol van az egyensúly, vagy melyik élvez elsőbséget. Számunkra nagyon fontos, hogy a szabadság kerüljön első helyre ebben a sorrendben. Tehát, hogy semmi ne gátolhassa az egyéni szabadságokat. Ami az ellenőrzést illeti, a demokráciában a korlátokat a parlamentek jelentik, és valósítják meg, és pontosan ezért, függetlenül attól, hogy az Európol nagyon jelentős adatvédelmi rendszerrel működik, ahogyan Hastings úr is kifejtette, és Albrecht kolléga is, az Európai Parlamenten belül a Albrecht úr referenciapont adatvédelmi kérdésekben, még ha fiatal is. Figyelembe kell venni nagyon figyelmesen mindent, amit ő mond. A parlamenti ellenőrző bizottság a nemzeti parlamentekkel párhuzamosan működne, és ez garanciákat jelentene. Egy garancia eszköz volna nem csak az adatvédelem területén, hanem az összes olyan felépés területén, amelyet lehetővé tesz a rendelet az Európolnak. Éppen ezért értem, hogy még korai ez a szakasz, de megragadnám a lehetőséget, hogy a bizottsági javaslata kapcsolatosan kifejezem az álláspontomat a parlamenti felügyelettel kapcsolatosan, hiszen az Europol parlamenti felügyelete nagyon fontos kérdés számunkra is, de ez az alapja a demokratikus felügyeletnek és ennek a vitának is ez az alapvető kérdése. Nagyon nagyra értékelem az Europol munkáját, de ezt most a brit kollégák kedvéért mondom. Nagyon sok mindenkivel beszéltem, és egyeztettem, és egyeztettem többek között e tekintetben a brit kormányzattal is, és ők is nagyon értékelik az Europol munkáját, és több más kormányjal együtt. Ők is szeretnék fenntartani a nemzeti egységek megerősítését. Peter Hastings utolsó észrevételére szeretnék visszahivatkozni, vagyis hogy szükség van arra, hogy harmonizáljuk a tagállamok vitathatatlan hatásköreit biztonsági tekintetben az Európai Unió, illetve az Európol hatásköreivel. Nagyon intelligens felszólalások hangzottak el. És valóban a műveleti hatáskörök, amelyeket a bizottság visel, ezek alárendeltek a közös nyomozati csapatok hatáskörének, és soha nem az Europol irányítja ezt a munkát, hanem ennek csak részese. Tehát még egyszer elnézést kérek, állok rendelkezésükre, és levélben várom a kérés, kérdéseiket, kéréseiket. Nagyon köszönöm, hogy megjelenhettem itt. Köszönöm. A panel többi résztvevője is szeretne gondolom válaszolni. Emlékeztetném önöket, hogy nagyon fontos tartani az időt, hiszen Lebaj asszony és Mászröm asszony 10 perc múlva megérkeznek, úgyhogy mindenkinek csak két perc jut. Kérem ezt tartsák figyelembe. A cseh köztársaságból Grülich úrnak adom meg a szót két percben. Vážení kolegové, dovolte mi, abych eh, nejdříve poděkoval. Köszönöm engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy megköszönöm a szervezőknek, hogy ezt a parlament közé eszmecserét megszervezték. Rendkívül hasznos szerintem ez. Néhány személyes megjegyzésem volna első körben. A, egyébként hozzászólásomban a cseh szenátusát képviselem. Világos az, hogy parlamenti eljárásokra van szükség az Európa munkának felügyelete, felügyeletében. Ezért üdvözlöm a szabályozást. Ugyanakkor az Európol és a Szepol összeolvasztása szerintem kétséges vállalkozás. Ezért fogalmazott meg a tagállamok részéről bírálat, beleértve hazámat is egyébként. Szerintem jó gondolat az, hogy az eredeti gondolatot újra végig gondolják, és a egyes számú protokollnak megfelelően újra terjesszék be a tagállamok elé. Szerintem nem jó, hogy egy ilyen dokumentumot menet közben változtatnak, és nem a parlamenti, rendes parlamenti folyamatban. Nagyon fontos, hogy a, hogy a parlament ne egy már lejárt verzióra alkosson véleményt. Köszönöm szépen, Léa Morgánis Görögországból kap szót. Köszönöm szépen. Mi kedvezően tekintjük, kedvezőnek találjuk az új szabályozás. Szerintünk jó munka tükröződik benne, és szeretném megköszönni a jelentéstevő javaslatait is. abban mindannyian egyetértünk szerintem, hogy szükség van a, a parlamenti felügyeletre, és hogy a népképviselői a véleményt alkothassanak e kérdésekről. Annál is inkább, mert a határon átnyúló bűnözés egyre súlyosabb probléma, ezért kell megszerveznünk a radott lépéseinket is. És a műszaki fejlődés, technológiai fejlődéssel is lépést kell tartanunk. Abszolút szükség van tehát a határon átnyúló együttműködésre. Egyetértek magyar kollégámmal az illegális bevándorlás elleni fellépés tekintetében 70%-a az afrikai, ázsiai közeket illegális bevándorlóknak Görögországon keresztül érkezik az Európai Unióba. És nagyon sokan ezek közül, az emberek közül ugye mindig támaszkodhatnak csempészekre, és ezek a csempészek vissza is élnek ezekre az emberekkel. Ezt nem tudja egy állam saját maga kezelni, ezért kell együttműködésre támaszkodnunk, közös akciókat, cselekvéseket szerveznünk. Ezek az emberek egy jobb életreményében jönnek Európába, és ezt keresik Európán keresztül utazva. Az Európa és a CEPO e munkáját tekintve kifejeztük abbeli ö, igényünket, hogyha ö, akár a CEPOlt fogadhatnánk is, elhelyezhetném Görögországban. Köszönöm Morén úr szó, Spanyolországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvető jelentőségű a rendőrségi együttműködés Európában, a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni fellépésben. Nagyon fontos terület ez, és nem vonhatjuk ki magunkat egy ilyen jellegű együttműködésből, és különböző országokban nagyon jó példák vannak az ilyen együttműködésre. Most a parlamenti felügyeletről szeretnék beszélni, ahogyan azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés is előírja. Különböző szinteken nyilvánul ez meg, nemzeti szinten és európai szinten, illetve a kettő együttműködésében. Nem egy nagy konferenciáról van szó, hogy ez a parlamenti ellenőrzés megvalósuljon, Egyetértek Agustin Díaz Emérával, hogy hogyan tud megvalósulni ez a parlamenti ellenőrzés, és nagyon jó, hogy kialakította ezt az operatív és karcsú rendszert. Operatív, mert előzetes dokumentáción alapul, és egy nagyon jól megalapozott információkon alapuló vita lesz az Európol működéséről szóló vita. Ettől lesz operatív ez a munka. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindez hozzájárul Európa biztonságához, illetve globális szinten is a biztonsághoz. Köszönöm Moreno úr, az Európai Parlament nevében Ernst úr asszony kapja meg a szót. Köszönöm, én is rövidre fogom, és csak arra szorítkoznék, amit Zemere úr bemutatott az imént. Először is támogatjuk őt frakciónk nevében, a CEPOL és az Európa szétválasztása ügyében. Másodszorban szeretnénk, hogyha a nemzeti adatvédelmi megbízottak nem csak az EDPS-ben mennek részt, hanem erősebben koordinálnának egymás között, illetve az Európallal. Rendkívül fontos volna, ez feltétlenül fontos. A harmadik dolog pedig, hogy a parlamenti ellenőrzés intézményesítése is fontos téma. Beszélt arról, hogy a parlamenti felügyeleti egység jönne létre, illetve egy bizottság. Németországban működik ilyen parlamenti felügyeleti bizottság a parlamenteken belül. Ezekkel fontos van együttműködni, szívesen is tennénk, jól tudjuk, hogy az Európa működése fölötti ellenőrzés és átláthatóság a nulla felé tendál, ezen változtatni kell. És azt is javasolnám, hogy az adatvédelem tekintetében a parlament képviselője, aki most Tiaz Demera úrral kellene egyetműködjön, hogy a megfelelő módosításokat megejtsék a szabályozásban, és éljenek azokkal az eredményekkel, amelyek az témával foglalkozó eszmecseréből adódnak. Egyébként szerintem jó úton járunk, és örülök annak, hogy Diaz de Mera úr ezekkel a javaslatokkal élt. Kár, hogy már nincs itt, pedig dicsértem őt. Köszönöm. Now, Mr. Record. Köszönöm szépen. Hollandiából Rekord úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen azoknak, akik a bevezető előadásokat elmondták. Néhány gyakorlati kérdésem volna. Sokan beszéltek a parlamenti felügyeletről, és vannak olyan információk, amelyek nem kerülhetnek a nyilvánosság elé. A rendőrség nagyon gyakran titkos, bizalmas információkkal dolgozik. Eredetileg úgy gondoltam, hogy Diaz de Mera úr majd beszélni fog erről, Neumann úr sem igazán említette ezt a szempontot. Erre lennék kíváncsi, hogy milyen ellenőrzéseket terveznek a bizalmas információkkal kapcsolatosan. Hollandiában, a parlamentben az a gyakorlat, hogy a frakció vezetőket zárt körben tájékoztatják a titkos információkról, és akkor azok titkosak is maradnak. Hogyha ezt a szempontot nem szabályozzuk, akkor hiányosság keletkezik a demokratikus felügyeletben. Makkuridis úr, Ciprus. Engedje meg, hogy feltegyek egy kérdést. Gondolkodtak-e azon, hogy milyen feladatkörei lennének a koordináló testületnek, amely felügyeli az Europol munkáját. Az állampolgári panaszokkal ki foglalkozna a visszaélésekkel kapcsolatos vagy túlkapásokkal kapcsolatos panaszokkal. Az internetes bűnözés, gyermekpornográfia is nagyon fontos kérdések, és úgy gondolom, hogy mindez nagyon hasznos volna, mivel megvan annak a veszélye, hogy a nemzeti bíróságok nem lesznek képesek arra, hogy felmérjék az Európol általi adatgyűjtés természetét, legyenek azok tagállami vagy Európol által gyűjtött adatok. Erről, erre a jogi gyakorlatban nagyon sok példát találunk, és ezért egy megelőző jellegű felügyeletről kell gondolkodnunk. Az a nyomozás alatt álló állampolgárok panaszt tehetnének, illetve tiltakozásoknak adhatnának hangot, még mielőtt a róluk gyűjtött adatokat a bíróság megvizsgálja a perbefogott, illetve gyanúsított személyek kétségbe vonhatnák ezeknek az adatoknak a valóságát. Bronszúr. Köszönöm. Az Europol vajon arra szorítkozik, hogy a súlyos bűncselekmények gyanúja ellen, gyanújakor lépjen fel, vagy részt vesz-e tevékenységek megfigyelésében, a politikai tevékenységek megfigyelésében, amelyek nem tekintetők bűncselekményeknek és mennyire súlyos kell legyen a bűncselekmény ahhoz, hogy az Európa látókörébe kerüljön. Vajon vannak-e különbségek az egyes tagállamok között, annak a meghatározásában, hogy mit számít bűncselekménynek, és ilyen bűncselekménynek, és vajon a tagállami rendőrségtől elvárják-e, hogy a nyomozati információt átadjon olyan tevékenységekről, amelyek abban az országban nem számítanak bűncselekménynek. Tudom, hogy a mostani és javasolt felügyeleti testületek nem tudnak műveleti dolgokat ellenőrizni. Ugyanakkor felteszem, hogy a, azért ezeknek a felügyeletét valamiképpen tartalmilag, ha nem is, de felülről el tudják látni és meg tudják figyelni ezeket a tevékenységeket. Hogyha az Európol túllépne a hatáskörén, akkor milyen cselekvések követhetni, következnének a jelenlegi, vagy a javasolt felügyeleti testület hatásköréből. Kezdhetnének formális vizsgálatot, vagy akár bírósági eljárást? Köszönöm, köszönjük, hogy együtt működtek ebben az elemem eszmecserében. Most a panel tagjai kapnak végszót, zárszót, mielőtt Bájlasszony és Malmström biztos szavait meghallgatnánk. Kérem, parancsoljanak. Hát minden kérdésre nem tudnék válaszolni most az idő hiányában, ám az feltűnt, hogy meglehetős konvergencia tapasztalható a bizottság támogatás javaslata mögött, jó részt támogatva azt, és nagyon kényes és érdekes résztekre ugye rámutattak többen, ám senki sem kérdőjelezte meg ennek alapját és jogosságát. Néhány apró részlet. Nagy-Britannia sokkal inkább célországa az illegális bevándorlásnak, mint tranzitország. De teljesen tudatában vagyunk, hogy együtt kell dolgoznunk közösen a tranzitországokkal, hogyha nem akarjuk növelni az illegális bevándorlás mértékét, ettől nagyon sokat szenvedünk, és úgy gondolom, hogy a közelmúltban elfogadott az embercsempészetről szóló jogszabályok pontosan ezt bizonyítják. És ezzel kapcsolatosan szeretném megemlíteni, hogy egy kérdés is elhangzott a ciprusi képviselő részéről a panaszokról. Az új rendelet egyik hatása, hogyha hatályba lép, hogy kötelező mértékben előírja az Európai Bíróság egyértelmű joghatóságát. Eddig ez nem így volt, bár néhány tagállam önkéntesen elfogadta ezt. Ezért a brit kormány még nem tudta eldönteni, hogy az intézkedésekhez csatlakozzon-e vagy sem, opt-out vagy opt-in legyen a megoldás. <clears throat> Úgy tűnik, hogy a CEPOL és az Európol összevonása nem egy népszerű gondolat nagy kétségeim vannak, hogy egyáltalán esélye van-e a megvalósulásra. Aztán a felügyeleti intézményes struktúra. Valóban létre lehet hozni eh, nagyon eh, költséges és eh, nagyon részletesen felépített szerkezeteket, de ez nem volna hasznos. És a bizottság, illetve az Európai parlament és a nemzeti parlamentek közötti párbeszédet nem segíteni ez elő. A bizottsági javaslat úgy gondolom megfogalmazza, hogy milyen egyensúlyt kell kialakítanunk. És nem akarunk olyan kérdésekkel foglalkozni, amelyek nem alapvető fontosságú a kooperatív szempontból. Ez az Európai Unióban, sem pedig nemzeti szinten nem volna előremutató, hiszen ez csorbítaná a bűnöldözési műveleteknek a hatékonyságát. Végül pedig a statisztikákról szeretnék beszélni. Sok szót vesztegetünk arra, hogy a felhasználási statisztikák mit jelentenek, vagyis hogy az európolt, a közös nyomozati csapatokat hogyan használják ki a tagállamok az együttműködésben és a statisztikák arra mutatnak, hogy a tagállami hatóságok egyre inkább kihasználják ezt a hágai eljárást. És ez a legjobb bizonyítéka annak a ténynek, hogy valós értéket szolgáltat ez az eljárás. Köszönöm Lord Hennének, hogy ilyen röviden fogalmazott. Most Hastings úrona sor, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, két dolgot szeretnék mondani. Ugye hallottuk azt, hogy az adatvédelem nagyon fontos, de nem szabad, hogy ez hátrányos legyen a különböző nemzeti szervek közötti adatcser, adatcseré, adatcsere szempontjából. Nos, hadd mondjam el azt, hogy szerintem az adatcsere, mint olyan, nagyon is kívánatos, szükség van erre, és a jogszabálytervezet ezt elősegíti, de úgy, hogy különböző garanciákat tartalmaz. Tehát valóban meggyőződhetünk arról, hogy ez az adatcsere arányos legyen, illetve megfelelő. Úgy vélem tehát, hogy kiegyensúlyozott ez a, szervezet, ez a tervezet. Ami a felügyeletet illeti, én említettem, sőt kihangsúlyoztam, hogy holisztikus megközelítésre van szükség, tehát a kizárólagos, meg kizárólagos szó nem szerepel majd a jogszabály tervezetben. Szerintem arra kell ügyelni, hogy figyeljünk oda arra, hogy egyértelmű legyen az egyes szervek hatásköre, szerepe. A korábbi jogszabály meg eléggé behatárolta a különböző szervek hatáskörét. A mostani tervezet értelmében a nemzeti adatvédelmi biztosok is helyet kapnának saját hatáskörükön belül, például a tagállami egységek közötti együttműködést az Európolon belül, ez a nemzeti adatvédelmi biztosok által vizsgálandó terület. Hogyha a felügyeleti, ha felügyeleti szerepet az Európolon belül az Európolba ruházzuk át, akkor nem egyértelmű viszont már a hatáskörök kérdése. Fontosnak tartom, hogy a koordinált felügyeletet fejleszük, és hogyha ettől eltérünk, akkor nagyon fontos az, hogy egyértelműen definiáljuk a hatásköröket. Köszönöm, most Najman úr következik az Európoltól. Köszönöm, elnök úr, röviden. Lord Henny észrevételeivel, észrevételeivel teljes mértékben egyetértek. Sokan, sok támogató megjegyzést hallottam ma, sokan nagyra értékelik a munkánkat, és ezért hálás vagyok. Ami a parlamenti felügyelet kérdését illeti, úgy vélem, hogy legitimitásunkat növelni, hogyha jó lenne a parlamenti felügyelet, illetve hogyha bizalommal lennének irántunk. Ami a holland parlament képviselőinek kérdését illeti, hadd mondjam el azt, hogy az Európol rendelet tervezet ért, értelmében lehetőség lesz a titkos információk zárt üléseken való megosztására ami pedig az Egyesült Királyság parlamentjének kérdését illeti. Az általunk kapott információ a tagállamokból érkezik, túlnyomó részt. Ezeket a tagállamok gyűjtötték össze, legálisan, jogszerűen, és ezt ellenőrizték is, mielőtt, ellenőrzik is, mielőtt elküldik az Európolnak. Tehát ez kerül bele az Európol adatbázisába. Olyan adatokkal dolgozunk, amelyek megfelelnek mandátumunknak. És ezzel azt hiszem le is zárnám a válaszomat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Köszönöm a szakértőknek. Köszönöm a tagállami parlamentek, vagy az Európai Parlament képviselőinek. Megérkezett François Lebail asszony, az igazságügyi főigazgatóság igaz, főigazgatója az Európai Bizottság részéről. Örülünk annak, hogy ellátogatott ide. Arról fog beszélni, hogy hogyan is áll bűnügyi kérdésekben az európai együttműködés. Thanks again for your patience. With no further ado. Köszönöm szépen. Akkor hallgassuk meg Lebály asszony előadását, és utána, ha Malmström asszony befut közben, akkor Löbály asszony és Malmström asszony hoz közösen intézhetünk kérdéseket. To both the uh, contributions we're about to hear from the Most tehát meghallgatjuk az Európai Bizottságot. Tessék, Löbájlasz. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy ismertessük azt, hogy milyen előrelépés történt a Stockholmi program megvalósításában. Három éve lépett hatályba a Lisszaboni szerződés, az alapjogi karta. Az európai polgárok állnak ezáltal az európai integráció középpontjában. 2010. februárja óta mindent megteszünk azért, hogy az európai igazság igazságosság területe meg is valósuljon. Azt hiszem eljött az ideje annak, hogy kicsit elgondolkodjunk azon, hogy hova is jutottunk a Stockholmi program megvalósításában. És nem csak az európai parlamenti barátainkkal tesszük ezt, hanem a tagállami parlamentek képviselőivel is eszmecserét folytatunk, hiszen az ő véleményük is értékes. Ne felejtjük el azt, hogy a Lisszaboni szerződés a tagállami parlamenteknek komoly szerepet adott, hiszen a szubszidiás elvét tiszteletben kell tartani. Egy olyan szakpolitikai területen, amely egy ennyire mindennapi kérdést eh, illet tehát a az alapjogi kérdéseket, illetve az igazság, ügyet. Itt egy elengedhetetlen, hogy meghallgassuk a nemzeti parlamentek véleményét. Ma szeretnék arról beszélni, hogy mit értünk el, ezen szakpolitikák területén. A stokholmi program ugyanis nem csupán egy szakpolitikát, egy politikai ágazatot érint. A növekedés területén mit értünk el. Természetesen a bűnügyi jogszabályokra gondolok, az alapjogokra, illetve a diszkriminációra, hiszen a Stockholmi program ezzel foglalkozik leginkább. Keres, kezdjük talán az állampolgárokkal a sort, hiszen itt most az állampolgárok képviselőivel ülök szemben. Nos, a stokholmi programnak az az újdonsága, hogy a polgárok, az európai polgárok állnak az európai igazságosság térségének középpontjában. Egy EU állampolgársági jelentést nyújtottunk be, mert gyakorlati intézkedések olvashatóak. Megnek az a célja, hogy a polgárok mindennapi életét javítsuk éves jelentést készítünk az alapjogi kartáról, ennek a jelent, ezt a jelentést nem lárpullár alapon írtuk, hanem szeretnénk, szeretünk volna arról beszámolni, hogy milyen erő, előrelépés történt az alapjogi karta megvalósításának területén. Az alapjogi kartát meg kell jelenteni, jeleníteni a, az európai intézmények összes szakpolitikájában és persze azt is meg akartuk vizsgálni, hogy milyen problémák merültek fel. Nagyon fontos a férfiak és nők közötti egyenlőség, a bizottságok, az Európai Bizottság egy javaslatot jelentetett meg a vállalatok igazgatóságában a különböző nemek kvótájáról, hát ez nagyon komoly vitát kavart, pedig csupán a különböző vállalatok igazgatóságában a normalitást kívánjuk visszaállítani. A polgárok állnak a fellépésünk középpontjában, és fontosnak tartjuk az adatvédelmet is, erre Peter Hastings korábban már utalt. Nos, az adatvédelemmel azt próbáljuk elérni, hogy a polgárok jogainak érvényt szerezzünk, megerősítsük ezeket a jogokat, hiszen ugye az internet használatával egyre több adatot teszünk közzé. A jelenlegi jogszabályokat kell eh, úgy módosítani, hogy azok megfeleljenek ezen új felhasználásoknak, vagy felhasználási módnak. A Lisszaboni szerződésnek hála az Európai Parlament adatvédelmi kérdésekben és döntési jogkörrel bír, úgyhogy vitát, megbeszéléseket folytatunk a parlamenttel ebben. Az adatvédelmi reform abból indul ki, hogy a polgárok jogait megerősítsük, fokozzuk, de az európai vállalatok, társaságok működését is meg szeretnénk könnyíteni. Ezért fontos az, hogy egyetlen európai adatvédelmi rendszer jöjjön létre, vagy jogszabályrendszer jöjjön létre, és ne 27 külön jogszabályrendszer legyen. Ez körülbelül 2 milliárd eurós megtakarítást jelent majd évente. Tehát két célt próbálunk, két szempontot próbálunk meg összevonni, egyeztetni. Egyrészt a növekedés, másrészt pedig a állampolgárok kérdéseit. Ha már a növekedésről beszéltem, akkor beszélnem kell arról is, hogy ezen parlamenti ciklus alatt az exekvatűr jogszabályt próbáltuk meg megszüntetni, ez évente 48 millió eurós költséget jelentett az európai polgároknak és vállalatoknak. Aztán a fizetésképtelenségről is készítettünk egy javaslatot. Ennek az a célja, hogy ha egy vállalat vagy vállalkozás pénzügyi nek pénzügyi nehézségei vannak, akkor az összes elemet, az egész kontextust vizsgáljuk, és megpróbáljuk biztosítani egy-egy vállalati vállalkozás folytonosságát. Tehát meg kell próbálni felmérni, hogy átmeneti vagy állandósult problémáról van szó. Ha lehet, akkor meg kell próbálni túl segíteni, átsegíteni a nehéz időszakon a vállalatot, vállalkozást, és hát ugye ez is kapcsolódik a növekedéshez. Aztán a társasági jogszabályról, a kisebb a kisebb anyagi érték, vagy alacsonyabb anyagi értékű panaszokról is hoztunk új jogszabálytervezeteket, próbáljuk a különböző eljárási folyamatokat leegyszerűsíteni. És ez nagyon komoly pénzügyi megtakarításhoz is vezet. Ezek mini intézkedések, amelyek a növekedéshez és az igazsághoz kap, igazságszolgáltatáshoz kapcsolódnak, de fellépésünkben olyan tevékenységek is vannak, amelyek a, ahol a családokra gondoltunk. Például új jogszabályokat vezettünk be 2010-ben, a különböző országból származó házaspárok vállása egyszerűsítésére. Nos, természetesen több százezer olyan pár van, házas pár van Európában, amely ilyen úgynevezett nemzetközi pár, akik el szeretnének válni, ezután ezt egyszerűbb módon teszik. Aztán a különböző nemzetközi örökösödési kérdések kapcsolatos eljárásokat is lecsök, leegyszerűsítettük. Immáron egyértelmű, hogy milyen jogszabályt kell alkalmazni, melyik ország joghatóságához kell kell fordulni, és évente szintén több tízezer az olyan esetek száma, amikor nemzetközi örökösödési eljárás indul. Ezek olyan témák, ahol a család érdekeit néztük, aztán a büntető jogban is sokat értünk el, az eljárási jogot sikerült megerősíteni. Nagyon élénk vitákat folytattunk a belga elnökség alatt arról, hogy biztosítsuk az egy ügyvédhez való fordulás jogát, a tolmácsoláshoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot. Tehát, hogyha valakit letartóztatnak egy tagállamban, akkor van egyfajta minimum van egyfajta minimum védelmi rendszer, vagy jogvédelmi rendszer, hogyha gyanúsított az ember. Ez véleményem szerint egy nagyon fontos fejlemény az eljárási, eljárási szempontból. Aztán voltak hosszú távú elképzeléseink, illetve terveink is. Az európai ügyesség felállításáról kezdtünk el elmélkedni. A következő panel, panel szól majd erről a mai konferencián. Az Európai Ügyészség felállításával kapcsolatban, amit egyébként remélek, hogy hamarosan hivatalossá is teszi ezt a javaslatát a bizottság. Ez azt gondolom, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek szerez érvényt, Azt hiszem, hogy láthatják, mi a vezérfonal, a tevékenységeinket mi fűzi össze, az európai polgárokat próbáljuk védeni, illetve a növekedést próbáljuk elősegíteni. Ezek a legnagyobb sikereink, ezt értük el, ezek az eredményeink, nem volt mindig könnyű. A munkánk azt hiszem, hogy az igazságosság legfontosabb kérdéseivel foglalkoztunk. Nem az igazságszolgáltatásra gondolok, mert az nem a mi asztalunk, de fontosnak tartom ezt az előrelépést. Nagyon érdekes kezdeményezés az, igazság, az igazságügyi eredménytábla. az lenne ennek a célja, hogy felmérjük, mennyire hatékony az igazságügyi rendszer növekedési szempontból. Tehát például egy vállalkozás esetében mennyi ideig kell várni, amíg egy ítélet megszületik, mennyi ennek a költsége, stb. stb. Ez az első ilyen típusú kezdeményezés, az eredmények nagyon érdekesek, megmutatja, hogy bizonyos tagállamokban mennyire eredményes az igazságszolgáltatás, más országok viszont nem büszkélkedhetnek a igazságszolgáltatás gyorsaságával. A tagállamokra vár, hogy ezen a helyzeten javítsanak, de azt hiszem, hogy ez, hogyha ezt a problémát sikerül megoldani, már ahol probléma van, az egyfajta bizalmat is kelthet például a beruházókban, és egyre több beruházó érkezik így egy-egy tagállamba, és ez a növekedés egy fontos elem, illetve a gazdasági fellendülés visszaállításának egyik fontos eleme. Dióhéjban ennyit tudnék mondani, még tudnám folytatni, de ennek elnök úr azt hiszem nem örülne. Ennyit arról tehát, hogy mit sikerült elérni, most azt hiszem, inkább el kéne gondolkodni azon, hogy mire van még szükség. Az Európai Parlament is készül erről, készít erről egy jelentést. Novemberben lesz egy komoly konferencia erről, Les Assises de la Justice címmel, akkor következik az újabb eszmecsere. Köszönöm. Köszönjük önnek a bemutatást, illetve a DJ Justice vezetője ként kifejtett tevékenységét. Reding asszony járt a körünkben, amely az Assistive Justice rendszerről, illetve annak megszervezéséről beszélt. Én is ott leszek, engem is meghívott a bizottság, szakbizottság elnökeként. Ám most a belügyekért felelős biztos asszony vendégünket szeretném bemutatni, a ma panel zárásaképpen, amelyet aztán majd az eszmecsere követ, ugyanazon a mentén, ahogy az előbb dolgoztunk. Tehát nemzeti parlamenti képviselők kapnak szót, aztán Európa parlamenti képviselők fejtetik ki álláspontjukat a témával kapcsolatban. Most azonban Malmström biztos a szényű a szó első körben. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, Európai Parlamenti Képviselők igazgatóasszony. Nagy öröm, hogy itt lehetek, és részt vehetek a Stockholm programról szóló eszmecserében. Mint jól tudják, a mi munkánknak is meghatározza ez 2009 óta ez a keret, és most a program végére érvén jó időszak ez, hogy mérleget vonjunk az én szakterületemen. Nagyon fontos irányelvet fogadtunk el az embercsempészet elleni harcban, hogy jobb jogi eszközeink volnának e, a modern rabszolgaság eltörlésére. A parlament és a tanács is nagyon ambiciózus jelentés ö, ö, ö, lett a gyermekek elleni szexuális veszetérést, az elkövetők elleni eljárás, a, a bűnmegelőzés és az áldozatok védelme terén. Aztán a prekurzorok, a, a tűzfegyverek erre vonatkozó szabályok, illetve a stratégia indult el. A pénzügyi eszközök követése az amerikaiakkal, a PNR, az ausztrálokkal és majdnem Kanadából sikerült megállapodni, és előrelépünk saját munkánkban és a radikalizációs hálózat tekintetében, amely tavaly szeptemberben indult majdnem két éve, hogy helyi szinten is kapcsolódjunk eszmécserébe, tapasztalatcserébe fellépve a radikalizálás jelensége ellen, amelyek erészekos, szélsőséges tevékenységek kezdetetnek. A portfóliómban szerepel a bevándorlási ügy is, tudom, hogy ez mai, ma nem tárgyuk, tárgya a vitának, ám örülök annak, hogy az Európai Parlament múlt héten hosszú év vita után végre megszavazta a nagy többséggel az új irányelveket a közös európai venedékügyi eljárás, menekültügyi eljárásban a tagállamok is nagyon aktívak e területen, és végül döntést hoztunk, és ezáltal sokkal jobb, koherensebb, magas normákat követő, magas minőségű eljárás jött létre, és feltételek, azok számára, akik tagállamokban, a tagállamokban keresnek menedéket az üldöztetéssel. Ugyanakkor a Schengen terület kormányzásra vonatkozó szabályozás is élénk viták tárgyalt az elmúlt években, és ebből is születtek döntések. Mindezek persze nem a sok program részei, ám arra egyre nyilvánvalóbb igényre adnak választ, is láthatóvá vált, hogy mennyire fontos a rugalmasság jogalkotói téren is, a jogalkotó készen kell álljon. A rugalmasság nem szólt, hogy tudottan megkössék az előzre, az öt évre akár a tervek, mert a világ gyorsan változik, nekünk is gyorsan kell lépni. Vannak aztán fontos javaslatok, jogalkotási javaslatok, amelyeket még nem fogadtak el. Bélasszony említette a bűncselekmények lenni fellépés fontosságát a saját szempontunkból a bűncselekmények ártanak a személynek, az egyének és a társadalomnak is, ám hatalmas pénzeket forognak a bűncselekmények körében. Nagyon fontos, hogy ezek a pénzeszközök visszatéríthetőek legyenek a legális gazdaságba az adófizetők hasznátra. A vagyoneszközök, a bűncselekményből származó vagyoneszközök visszaszerzése elkobzása is rendkívül fontos szabályozási kérdés ebben a tekintetben, és felkészültünk ősszel fogjuk az első korrupció ellenes jelentésünket beterjeszteni a bizottság részéről, az első ilyen alkalom. Rámutatunk arra, hogy mi az, ami jól működik a tagállamokban, és mi az, amin módosítani kellene. A korrupció jelen van minden tagállamban, és nagyon fontos, hogy körültekintően mérjük fel azt a 120 milliárd eurónyi pénzt, amely eltűnik az illegális körben. Ez egy teljes évi európai költségvetés összegére rúg. Na nézzünk a jövőre is egy kicsit. A Lisszaboni szerződés alapján a belügyek területe már mainstream EU terület is, nem csak kormányközi téma a bizottságnak teljes körű javaslati joga van, és a tanács és parlament teljes egyenrangú társjogalkotók, úgyhogy szerintem nincs szükség arra, hogy nagyon részletes katalógus alapján tervezzük meg az öt éves programot. Úgy intézményi összefüggésben dolgozunk, örülünk annak, hogy az Európai Parlament erősebb hatáskör kapott, és a nemzeti parlamentek hatásköre is erősödött ezzel. És szeretnénk a végrehajtásra koncentrálni, ám prioritásokat is meghatározni. Ebben szeretnék önökkel, a tagállamokkal, stakeholderekkel, civil szervezetekkel, szakértőkkel, akadémiai emberekkel, egyetemi emberekkel párbeszédet folytatni. Megvizsgálva, hogyan tudunk egy közös szakpolitikai menetrendet kidolgozni. A belügyminiszterek informális találkozóin meg igazságügyminiszterek találkozóin, amely Litvániában lesz majd, napirendre kerül ez is. Remélem meg tudjuk határozni azokat a közös kihívásokat, amelyekben, amelyekre koncentrálhatunk. Annak érdekében, hogy megvédjük az állampolgárokat, meghatározva, hogyan tudunk a szerzetbűnözés, terrorizmus, cybercrime, emberisebészet új jelenség ellen fellépni, hogyan tudunk egy erősebb szolidaritás és közös joggyakorlati végrehajtási rendvédelmi kultúrát létrehozva, úgy, hogy Európa egy biztonságos élőhely legyen, de azt is biztosítva, hogy a, a bűnös úton szerzett eszközöket visszatérítjük a, a legális csatornákba. Ugyanakkor az alapjukokat is szigorúan tiszteletben kell tartani, ez szükséges és lehetséges is. Biztonságos Európát úgy teremteni, hogy az alapjogokat tiszteletben tartjuk. Szívesen meghallgatom a véleményüket ezzel kapcsolatban, még egy rövid elemet felvetnék az Európollal kapcsolatban, mert tudom, hogy ez a konkrét témájuk. Erről egy kicsit szólnék akkor most. Egy, egy Lisszabon utáni Európol időszakra felkészülve. A cél itt az, hogy jobban kihasználjuk a potenciáját az ügynökségnek, jobb, több információt tudjunk a hírszerzési csatornájába tenni, jobban agilisabb legyen az irányítása, az információ áramlás javuljon, és az irányítás pedig karcsúsodjon. Egy nagyon fontos innováció a javaslatunkban az, hogy a parlamenti felügyelet erősödjék, amely első alkalommal nemzeti parlamenteket is felölel. A parlamenti felügyelet kulcsfontosságú abban, hogy hatékony és számon kérhető rendvédelmi tevékenység folyjon bárhol. És nem az Európai Bizottság kell eldöntse, hogy önök hogyan szervezik meg a parlamentközi együttműködést, ám azt elmondhatom, hogy az Európai Parlament és Nemzeti Parlamentek is nagyon fontos szerepet kell kapjanak abban, hogy biztosítsuk, hogy az Európai Ügynökség teljesítse feladatát hatékonyan, működjön, és úgy, hogy a szabályokat mindig betartsa. A szakpolitikákra kell koncentráljon, az adminisztrációra és a pénzügyekre, ez a felügyelet. Ez, ennek tudatában egy sor javaslatot terjesztettünk be, amelyek révén önök jobban tudják a vizsgálatokat végrehajtani, például a több éves munkaprogramban konzultálniuk kell, a tevékenység jelentéseket, fenyegetettségi jelentéseket, értékeléseket meg kell kapják az éves tervezési dokumentumokat, abnak érdekében, hogy a költségvetési hatóságbeli szerepüket el tudják játszani. Az Európai Parlamentnek joga van ahhoz, hogy berendelje az irányító testületét az Európának, illetve a vezérigazgatóit olyan ülésekre, mint a mai ezt az Európai Rendvédelmi, Rendvédelmi Képzési Rendszer is támogatja, amely a rend, központokban képzést szervez. A CEPOL az Európolval összeolvasztása tárgyában szerintünk ez szinergiákat teremtene, forrásokat szabadítana fel ahhoz, hogy ambiciózus képzési tréningprogram indulhasson, és az ütnökségek egy olyan közös pályát jelölnek ki, amelyet mind a három intézmény elfogadott. A, a, a bremszili székhelyet bezárni kívánja, így aztán Hágába lehetett tenni az Európolhoz ezt a képzési központot. Persze van ellenzéke ennek a gondolatnak, az összeolvasztásnak, de ha nem itt tudunk megtakarítani, akkor máshol kell majd megtakarítani, mert hogy a több éves pénzügyi program megköveteli a költségvetési megszorításokat, beleértve az ügynökségek költségvetését is. Tehát, hogyha a rendvédelmi képzési programot meg akarjuk intani, ahhoz kell pénz. Azért vagyunk ma itt, hogy meghallgassuk az önök véleményét, az inputjaikat, a kérdéseiket, és folyamatos párbeszédben maradunk önökkel a program utánkövetésében is, amikor jövőbeli szakpolitikák irányát kidolgozzuk. Köszönöm szépen, elnök úr, megkaptam a szót, és várom a párbeszédet. Persze, mi köszönjük, elnök biztos asszony, illetve Lebár is köszönjük a, az előadását Pontosan ez a célja a parlamentközi bizottság munkájának, hogy megismerkedjünk a legfrissebb információkkal, és hogy együtt tudjunk működni egy olyan politika formálásában, amely korábban a tagállamok privilégiuma volt, és most már a parlament és a nemzeti parlamentek is bekapcsolódhatnak ebbe a munkában. Nagyon érdekes, hogy az Európolról is beszélt. Az összevonással kapcsolatosan elhangzottak különböző érvek, ezzel már korábban foglalkoztunk ma délelőtt, de most itt az ideje, hogy a képviselő hölgyek és urak feltegyék a kérdéseiket, elmondják a véleményüket. Már van is egy kis listám, és azzal kezdeném, hogy Falszón úrnak adnám meg a szólt a máltai parlament képviselőjének, Fászon úr. Um. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian egyetértünk egyetlen dologban, hogy a rendőrségi együttműködés alapvető jelentőségű. Mastrom asszony is felsorolta, hogy milyen szempontok szólnak emellett, hogy nemzetközi szintű a szervezett bűnözés, mint a kábítószer kereskedés, fegyverkereskedés, stb. De Málta szempontjából az illegális bevándorlás is nagyon fontos kérdés. Mászröm asszony is beszélt erről, illetve arról, hogy hogyan próbálják javítani a menekültügyi folyamatot. Az Európai Unión belül már ez jó ideje napirenden van. A normák kialakítása is nagyon fontos ebben a tekintetben, de mit gondolnak a befogadó országok helyzetéről, például Máltáról beszélek, saját hazámról. A statisztikák a közelmúltban kimutatták, hogy Málta, Jordánia és hasonló országok után nyolcadik helyen van, és az első az Európai Unión belül, mint befogadó ország. És erről nem szabad megfeledkezni, amikor arról beszélünk, hogy az együttműködés feltételeit hogyan tudjuk biztosítani. Bizonyos tagállamok nagyon-nagyon nyomás alatt vannak, gyakorlatilag az Európai Unió legdélibb csücskét, a déli határát képviseljük, és nem Európai Uniós országokkal és együtt kell működnünk, ahonnan származnak a menedékkérők vagy illegális bevándorlók, időről időre változik a terminológia, hogyan tudjuk ezt az együttműködést javítani? Köszönöm, Fászon úr. Most Szeverinszki úrnak adom meg a szót, aki a lengyel szenátusban az emberi jogokkal foglalkozó szakbizottság elnöke, Szeverinszki úr. Elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Két észrevételem volna ezzel a javaslattal kapcsolatosan amelyet ma a bizottság bemutatott. A jelenlegi években, ezekben az években nem tudunk eltekinteni az Europol egyre nagyobb jelentőségéről és a felmérhetetlen értékű szolgáltatásairól, hiszen támogatja a nemzeti intézmények működését, és egyre nagyobb mértékben kerül adatcselére sor, ez elkerülhetetlen, és ez az Europol tisztjének kezében lesz. Ezért számunkra hatékony ellenőrzési és felügyeleti eszközökre van szükség, elsősorban azért, hogy az adatok, és különösen a személyes adatok védelme megvalósuljon, és ennek érdekében hatékony felügyeletre van szükség, ezt meg kell szervezni a nemzeti parlamentek bevonásával, és ezért úgy gondolom, hogy a legjobb megoldás, ahogyan arra már javaslatot is tett német kollégám, hogy egyfajta parlamentközi bizottság jöjjön létre, ahelyett, hogy egy túl nehézkes, nehezen mozduló intézmény, testület lássa el ezt a szerepkört. Ami az Európol és a Szepol összevonását illeti, úgy gondolom, hogy ezt jobb lenne elkerülni és elvetni ezt az elképzelést. Mert hogyha európai intézmények hatásköre jelentősége bővül, akkor általában az jellemző, hogy döntéshozatali funkciókat is kapnak, és nemzeti intézményeket támogatnak tanácsadással. A jelenlegi helyzetet talán jobb volna fenntartani, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a nemzeti parlamentek által gyakorolt ellenőrzést biztosítani kell, a akár a e, parlamentközi bizottság működésével is. Az Európai Parlament nevében Szargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandul szeretnék beszélni, ha nincsen senkinek kifogása. Köszönöm. Mászröm asszony, biztos asszony, ön elmondta, hogy a stokholmi program kormányközi jellegű. A kérdés, hogy a jövőben az ilyen nagy kiterjedésű programokat tervezik-e továbbvinni. Az is felmerült bennem, hogy ön mit szeretne viszont látni a programban a jövőben, ami az igazságügyi együttműködést illeti. A magam részéről talán a legfontosabb a tagállami együttműködés területén az, hogy bizonyos területek még nincsenek megfelelően szabályozva. Az európai elfogató parancs kölcsönös bizalmon alapul. Hogyan tudjuk elősegíteni a rendőrségi és igazságügyi együttműködést úgy, hogy tovább lépjünk a kölcsönös elfogadás vagy a kölcsönös bizalom szintjén? A nemzeti parlamentek gondolom hasonló kérdéseket vetnek fel. Mi történne, hogyha egy másik ország állampolgára esetében az derül neki, hogy a jog segélynyújtás vagy egyéb támogatás nem olyan erőteljes, mint a saját országában. A Stockholmi program nem csak bírósági, igazságügyi, illetve rendőrségi együttműködésből áll, illetve ennek nem szabad, hogy csak a kölcsönös bizalom legyen az alapja, hanem a harmonizáció és valódi jogszabályok, és ehhez még sokat kell tenni. Nincs több felszólalás, akkor a három felszólalás után ennyi kérdés volt összesen. Látom, nem jelentkezik senki. Visszaadnám előadóinknak, vendégeinknek a szót. Először Löbájl asszony. Köszönöm szépen, csak hogy az utolsó kérdésre válaszolják, hiszen úgy érzem, hogy azzal céloztak meg engem elsősorban. Egyetértek. Valóban szükség van valamiféle minimál szabályozásra. És az eddigi munkánk ez alatt a megbizatás alatt pontosan erről szól amikor minimális normákat alakítunk ki az eljárási jogok tekintetében, akkor ennek pontosan az a szerepe, hogy hozzájáruljunk a különböző rendszerek közötti bizalom erősítéséhez. Nyilván nagyon sok jogszabályt kell még megalkotni, és a jövő tekintetében nagyon el fogunk azon gondolkodni, hogy mire lesz szükség, azon kívül, ami már a kezünkben van ennek kiépítéséhez hogy kitérjek az elfogató parancs kérdésére. Valóban ez egy kormányközi határozat volt, jövő decemberben azonban az Európai Bizottságnál lesz az a jogkör, hogy felhívjuk azokat a tagállamokat, amelyek nem megfelelően hajtják végre ezt a határozatot, hogy cselekedjenek határozottabban, és hogy hajtsák végre. Tehát valóban minimál szabályozásra szükség van, de mindezek az intézkedések, amelyeknek az a célja, hogy fokozzák a bizalmat a tagállamok között az igazságügyi együttműködésben, ezt az irányt követik. Úgy gondolom, hogy a kollégáim közül valaki majd a képzésről is fog szólni. Ez alapvető jelentőségű. Most az a tervünk, hogy egész Európában 2020-ig komoly képzéseket fogunk szervezni ezen a területen. A kölcsönös bizalom, a minimális jogszabályok valószínűleg a jövőben egy nagyon fontos irányt fognak képviselni. Mászlöm asszony, köszönöm szépen. A máltai képviselő úr kép- kérdésére szeretnék először is válaszolni. Valóban nagyon fontos, hogy egységes szabályaink legyenek, és minden országnak tudjunk segítséget nyújtani ezeknek az alkalmazásában. És persze a tagállamok különböző földrajzi helyzetben vannak, és olyan tagállamok, mint Málta nagyon nagy nyomás alatt vannak, hiszen ez egy kis ország, sűrűn lakott ennek is tudatában vagyunk, és sokat segítünk a máltai hatóságoknak különböző módokon. Én például a másodlagos áthelyezési programok kidolgozásában veszek most részt, de 25 tagállam az állandó, állandó áthelyezési programot megvétozta, illetve ellenezte, ezért valamiféle olyan fórumra van szükség, ahol egyeztetünk ezekről a kérdésekről, amikor elemezzük a folyamatokat, és rámutatunk olyan országokra, amelyek nagyon nagy nyomás alatt vannak. Most Máltáról van szó, és más alkalommal más ország is kerülhet ilyen helyzetbe amikor azt látjuk, hogy kellő forrás eh, támogatással, technikai támogatással az Európai Bizottság részéről be tudjuk vonni önkéntes alapon a tagállamokat az EUREMA programba, illetve az önkéntes áthelyezési programokba. Az EUREMA program nagyon fontos volt, ez ugye Máltára vonatkozott. Meg fogjuk vizsgálni, hogy ennek a tanulságait hogyan tudjuk levonni, és hogyan tudjuk tovább vinni ezt a munkát. Egy állandó szolidaritási vagy áthelyezési program, nagyon lényeges lenne, de 27 tagállam közül 25 ellenzi. Nem támogatják a tagállamok, egyelőre csak ideig tudtunk eljutni. Illetve volt egy kérdés az Europol felügyeletéről is. Én is aláhúztam. Nagyon fontos, hogy ezt a parlament és a nemzeti parlamentek végrehajtsák, és persze nem az én feladatom, vagy nem én döntök arról, hogy hogyan szervezik meg az együttműködés formáját és kereteit. A bizalomra nyilván szükség van a tekintetben, hogy hogyan működik a rendőrségi együttműködés, és egy állandó felügyeletre és elszámoltatásra van szükség. A CEPOL-lal kapcsolatosan mind a három érintett intézmény és a tagállamok nagyon nagy ambíciókkal rendelkeznek a cepol kapcsolatosan, már ami a képzést illeti, a tudást és a rendőrségi kultúra fejlődését Európában. De a megszorítások miatt, költségvetési korlátozások miatt nem gondolom, hogy jelenleg a CEPOL képes volna erre. Tehát az összevonás pontosan a forrás megtakarításra irányul, hogyha a parlament és a tanács nem ért egyet ezzel a javaslattal, még ha az is volt a feladatunk, hogy vizsgáljuk meg az ügynökségek munkáját, hogy melyeknél tudunk ilyen megtakarítást elérni, akkor valahol máshol kell ezeket a forrásokat felelnünk, most még nem tudom, hogy hol, minden esetre arra biztatnám a parlamentet, hogy összefüggésében vizsgálja az Európóra vonatkozó javaslatot, és bármi is történjen a CEPOL összevonással, ilyen szellemben kell vizsgálni ezeket a kérdéseket, hiszen ők is nagyon sokat tesznek a rendőrségi ügynökség elszámoltathatóságáért. Sargentini asszony hogy miért nem akarunk egy katalógus létrehozni. Persze vannak olyan prioritások, amelyekre összpontosítanunk kell, és ezért kezdjük el most ezt a dialógust, hogy a tagállamoktól, a parlamentektől megkapjuk az információkat, amelyekre szükségünk van, de egy részletes katalógust nem akarunk, az a Lisszabon előtti időkre vonatkozott, amikor ez kormányközi politika volt, most ez egy valós európai szintű politika, ezért a katalógus már idejét múlt megoldás, de prioritásokat ki kell alakítanunk, amelyekben szívesen együttműködünk a jövő következő években. Madame Lebail and Commissioner Malmström. Köszönöm Lebel és Malmström asszonyoknak, ha megengedik saját szempontomat is megjelenteni. Én hozzátennék még egy lényegi pontot szerintem legalábbis az. Tény, tudnilik, hogy a Stockholm program folyamatos alakulását figyelemmel kísérjük, amely érvényben van, amely hatályban van, hiszen 2009. decemberében a svéd elnökség égisz alatt került még jóváhagyásra, és azt is megtanultuk, hogy a 99-es első átmeneti program után 5 évvel később, aztán a hágói program 2004-es elfogadása után a következő 5 évben tovább ment ez a folyamat, ám ez a dinamika a szabályok szerint azzal magyarázható, hogy a Lisszaboni szerződés lépése előtt már a tanácsban levő kormányok dinamizmusától függött a dinamikája a folyamatnak. A stratégia kialakításában az igazságügy és belügyi együttműködés kialakításában a korábbi harmadik pillérbeli intézményi szabályok alapján. Ez most már nem oda tartozik, ez most már teljes mértékű Európai Uniós politika, beleértve az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek együttműködését is. A következő öt évben ez azt jelenti, hogy van fele program kell, hogy átvegye a most érvényben levő Stockholm mi programot, egyfajta intézményi, intézményközi megállapodás kell, hogy fölálljon, amelynek része kell legyen az Európai Bizottság és az Európai Parlament is, nem csak a tanács. Nem csak a tanács kell, hogy eldöntse, mit akar csinálni. Tehát, ahogy korábban is volt erről szó. A Stockholm programot éppen 2009 végén a Lisszaboni szerződés lépésével egy időben a svéd elnökség égi alatt fogadták el. Most a két szerződés jelen van, ezek jelen is maradnak, az Európai Bizottság és az Európai Parlament, nem csak a tanács kell, hogy meghatározza a stratégiát e területen, a Lisszaboni szerződés keretein belül, amely, mint mondottam, egy teljesen új szabály, játékszabályokat teremtett. Nem kormányközi együttműködésen alapul már a dolog, kizárólag. Mindig hangsúlyozom, a képzés fontosságát, az oktatás fontosságát. Nem csak a, a, a bírók, illetve a ügyészek képzését, hanem a jog alkalmazók, ügyvédek és jogi szakemberek is rendkívül fontos szerepet játszanak abban, hogy hatékonyan működjön ez a teljesen új európai jogszabályrendszer, az igazság és belügyek tekintetében. Például azt is biztosítva, hogy a bíróság működése a büntetőjogi kérdésekben figyelembe vegye az Európai Uniós jogszabályokat is, beleértve ezek körébe az európai állampolgárok alapjogainak kartáját, amely része a Lisszaboni szerződésnek és ezáltal a jogrendszernek. Tehát a jogászképzés rendkívül fontos. Nem csak a bírák képzése, hanem általában a jogászképzés, jogi képzés a jogalkalmazók számára el, címére el kell jusson az üzenet, hogy az Európai Uniós jogszabályok érvényben vannak. És a jogalkalmazók ezt be kell építsék egyfajta hozzáadott értékként a munkájukba. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, hogy eljöttek, és a ma reggeli megbeszélésünk utolsó szakaszába érkezünk. welcome in the podium. Üdvözlöm a pódiumon az új előadóinkat. Reggeli megbeszélés. Vendégei a, a, a téma a határon átnyúló bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés EU szinten. Az Eurojust nem csak az Euróval, hanem az Eurojust ügyeivel is kell, tehát most foglalkozzunk. Illetve az európai közvádlói, vagy ügyészi hivatal felállítása is témánk. Emlékeznek talán, Hey, there you go. <laughs> there you go. So, I was reminding you the importance of the Euro... Szerettem volna emlékeztetni őket az Eurojust fontosságára, mely egyfajta elő, megelőzője a az Európai Unió Szerződés 89. cikkéből adódó jogok alapján létrehozandó ügyészi hivatalnak, valamint a bőját tüntető eresben az áldozatok jogaival kell foglalkoznunk, a mostani panelben a, cselekvési, a bizottság cselekvési tervével és az általános Stockholm programmal, amely rendkívül fontos eh, eredményeket hozott az eljárásjogi kérdésekben, például a tolmácsolás, fordítás, biztosítása a vádlat számára, az információhoz jutás joga a büntetőeljárásban, és most várjuk a plenáris ülésen a ügyvédhez való hozzáférés, vagy ügyvédi támogatás hoz hozzáférés jogosultságára vonatkozó szabályozást. Mindezek tehát az eurojust vonatkozó szerződéses pontokkal függenek össze, és felvetik az Európai Ügyészi Hivatal létrehozásának fontosságát. Értékeljük tehát ebben a körben az Európai Parlament és Nemzeti Parlamenti képviselők körében átfogó módon az Eurojust működékését, az Európai Unió működéséről szóló szerződés megfelelő pontjainak fényében. Hiszen úgy gondolom az Eurojust az a kiinduló pont, amely alapján egy európai ö, ügyészi hivatal is felállítható lesz majd. Tehát üdvözlöm vendégeinket, Marietta Calmareit, aki a francia nemzetgyűlésben ö, viszi az európai ügyeket, aztán Ingrid Maskausen asszonyt, aki az osztrák szövetségi parlament? Nem az Eurójöztet képviselő, nem az osztrák parlamentet. Az, az osztrák hivatalát az Eurójusznak. Aztán Giovanni Kessler urat, aki az Olaf főigazgatója, a csalás elleni tevékenység hivatalát vezeti tehát, és Holger Matt urat, aki a büntető jogászi ügyvédi ö, szervezet elnöke. Monsieur le Président, köszönöm szépen, elnök úr. Főigazgató úr, hölgyeim és uraim, először is Köszönöm szépen, hogy a bizottság elindította ezt a kezdeményezést. A Libe bizottságnak is köszönetet szeretnék mondani, különösen López Aguilar úrnak, a, az elnök úrnak és Liner úrnak. Nagyon fontos, hogy megszervezték ezt a parlamentközi konferenciát. Alapvető foron, fontosságúnak tartom, hogy az európai és nemzeti parlamenti képviselők eszmét cserélhessenek a Stockholmi program végrehajtásáról. Nagyon sok témára terjed ki ez a program, és emiatt le kell szűkítenünk a vitánk tárgyát a mai napon. Ezért választottuk a rendőrség és igazságügyi együttműködés témáját. Ez nagyon bölcs döntés volt. A Lisszaboni szerződés ugyanis társjogalkotói szerepkörbe emelt az Európai Parlamentet, a nemzeti parlamenteknek pedig különleges szerepet szán ezekben a témakörökben is. Ami magukat a javaslatokat illeti, illetve a rendelettervezetet, amelyet az Európai Bizottság nem sokára benyújt az eurojust kapcsolatosan. Ez a szöveg főként, tudomásom szerint, azzal a céllal történt, hogy az Eurojust irányítását hatékonyabbá tegye, és hogy a kollégiumnak ne kelljen túl sok administratív feladatot ellátnia, ahogyan ez eh, most történik. Vagyis hatékonyabbá kívánják tenni az Eurojust működését, és a nemzetközi, illetve nemzeti tagok eh, hatékonyabban bevonódhatnak ebbe a munkába. A szöveg eh, részletezi azt, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek hogyan vesznek részt az Eurojust működésének értékelésében. Ugyanakkor a javaslat nem teszi azt lehetővé, hogy büntetőjogi vizsgálódásokat indítsanak, ahogyan azt az Európai Unióról szóló szerződés előirányozta volna. Ez volt a szándék, de nem tudtunk párhuzamosan folytatni két sorozatot Az egyik az európai államügyészsel kapcsolatosan, a másik pedig a büntető jogi nyomozásoknak az elindítását irányozta volna elő. Remélhetőleg ez majd párhuzamosan zajlik az ügyészi hivatal létrehozásával, hiszen minden valószínűség szerint az Európai Ügyészség minden tagállamra kiterjeszti majd a tevékenységét, és a jelenlegi szövegeknek a reformja tartalmazza a december 16-ai, 2008. december 16-ai határozat végrehajtására is. Ez megerősítette az Eurojust munkáját. Sok tagállamnak még át kell ültetnie ezt a határozatot, például Franciaországnak. A következő néhány hétben fogják beterjeszteni ezt a javaslatot. A bizottság nem sokára tehát benyújt egy európai ügyészi hivatalra vonatkozó tervezetet. Ez az Eurojazzból indul ki. És ez az egész elképzelés az ügyészségi hivatalról először itt született meg az Európai Parlamentben Karls Hensch, akkor a parlament elnöke fogalmazta ezt meg. Nyilván ez egy elméleti elképzelés volt. 1997-ben egy szakértői csoport ült össze, és ők alakították ki ezt az elképzelést, sokan azt gondolták, hogy ez egy nagyon elrugaszkodott elképzelés, de most már a szerződés is lehetővé teszi ezt a megoldást, és a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével, illetve a 86. cikk hatályba lépéssel ez valóságá válik. A francia parlament mindkét kamarája támogatta ezt az elképzelést, hogy létrejöjjön az Európai Ügyészségi Hivatal. Először tíz évvel ezelőtt, 2002-ben merült fel komolyan ez az elképzelés, amikor a bizottsági zöld könyvet vizsgálták meg az európai ügyészséggel kapcsolatosan, másodszor 2011. augusztusában, az én kezdeményezésemre, illetve az akkori többségi képviselő, most ellenzéki képviselő Zsifroá úr kezdeményezésére. Jelen pillanatban Franciaországban nem megosztó kérdés ez, a pártok hasonlóképpen vélekednek róla, ezért említettem ezt a történeti kitekintést. Az akkori miniszterelnök kért egy részletes tanulmányt is, ez 2011-ben volt, és a szenátus ezzel kapcsolatosan egy állásfoglalást alakított ki idén januárban. A francia kormány szintén támogatja az elképzelést, vagyis hogy európai szintű ügyészség jön létre. Franciaország már részt vesz egy tíz tagállamból álló kormányközi munkacsoportban, és az, a munkacsoport az álláspontját elküldte a francia és a német igazságügyminiszternek, illetve az Európai Bizottságnak 2013 márciusában. Az ügyészségi hivatal létrehozása sok kérdést vet fel. Különböző opciók között kell választanunk, és nem tudok minden vonatkozásra kitérni, de néhány szempontot szeretnék megemlíteni. És elmondom, hogy melyik számunkra az előnyösebb, vagyis a véleményünk szerint. Az egyik az Európai Ügyészségi Hivatal hatásköre arra korlátozódik-e, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védje, vagy pedig ki lehet ezt terjeszteni, ezt a hatáskört most vagy a jövőben a súlyos bűncselekményekkel szembeni fellépésre is, határokon átnyúló esetekben, ahogyan az Európai Unió működéséről szerződés 86. cikkének 4. bekezdése fogalmaz. Az Európai Ügyészségi Hivatal ebben az esetben súlyos bűncselekményekkel is foglalkozhatna kezdetektől, amikor ezek a bűncselekmények határon átnyúló jelleget öltenek. Sokan a terrorizmus, az embercsempészet és az internetes bűnözés területére is szeretnék kiterjeszteni ezt a hatáskört, viszont a 86. cikk negyedik bekezdése egyhangúságot irányoz elő ebben a tekintetben, de elképzelhető az is, hogy fokozott együttműködés keretében hajtsuk végre ezeket a szerepköröket, akkor viszont a 330-es cikkre lehetne hivatkozni. A fokozott együttműködésben résztvevő tagállamok szavazhatnának csak ebben az esetben, úgyhogy az egyhangúság nem volna egy áthidalhatatlan akadály. Azután felmerül az a kérdés, hogy az ügyészségi hivatalt egyfajta kollégiumként kell létrehozni, és egyetlen személy legyen az e, európai ügyész, és őt, e, őneki helyettesi, helyettesei lennének, vagy pedig egy kollégiumot hoznánk létre. Az A opció a bizottság elképzelése, ők kollégium szerkezetből indulnak ki, tehát hogy ez egy testület volna. Véleményem szerint ez nem eléggé hatékony megoldás, és akadályozná a hatékonyságot a francia nemzetgyűlés úgy gondolja, hogy a kollégium struktúra hatékonyá tenné ezt a munkát. De csak akkor, hogyha a tagállamok igazságügyi szervezete is elismeri minden szinten ennek az intézménynek a hatáskörét. Csak akkor volna valós legitimitása az ügyészségnek. Ez a kollégium struktúra nem összeegyeztethetetlen azzal, hogy gyors reagálást várunk el és hatékonyságot ettől az intézménytől, és lehetne egy főügyész, aki az egyenlők között első volna, és ő indítványozhatna nyomozásokat, illetve egy kisebb csoport a kollégiumon belül, két, és, két vagy három fő lenne felelős ezeknek az ügyeknek az elindításáért. Emlékeztetném önöket, hogy a TFEU 86. cikke azt is kimondja, hogy az ügyészségi hivatal munkája az Eurojuston alapulna, ez önmagában kollégium alapú szerkezetben működik. Aztán az Európai Ügyészségi Hivatal tagjainak eh, a megbizatása vagy hatásköre is egy nagy kérdés. Az Európai Bíróság gyakorlatából indulunk ki, függetlenségi garanciákra van szükség, és eh, az összeférhetetlenség és a mentességek szabályait eh, meg kell kellőképpen fogalmazni, és persze feltételeket azokat a feltételeket teljesíteniük kell, amelyeket a saját államukban a bíróval válláshoz írnak elő, és tapasztalattal kell rendelkezniük büntetőjogi területen. Az eljárás rend tekintetében valószínűleg a tagállami jogra kell visszautalni arra a tagállamra, ahol elkezdték a nemzeti szintű eljárásokat, már ami a joghatósági kérdéseket illeti. Tehát figyelembe vennék annak a tagállamnak a jogát, ahol az ügy elindult. El kell kerülni a különböző jogi fórumok közötti vándorlás, illetve ezek önkényes megválasztásának a jelenségét, amit fórum shoppingnak is nevezhetünk. Mindezt a 86. cikk eh, harmadik bekezdése fogalmazza meg ezeket az elvárásokat. Aztán van egy ötödik kérdés, eh, ami központú kérdés eh, szinten, szintén az igazságügyi felügyelet, vagyis az ügyészségi hivatal tevékenységének a felügyelete. Ezzel kapcsolatosan egyensúlytalanságok alakulhatnak ki a tagállami igazságügyi hatóságok között, hogyha nincsenek felevételi lehetőségek az ügyészségi hivatal döntéseivel szemben nemzeti bíróság szintjén. Ezek azok a fő szempontok, amelyekről ma érdemes volna beszélni. Kérdéseket nagyon szívesen fogadok a kollégáktól, és szívesen válaszolok is. Köszönöm szépen, Karamalli asszony. Hát emlékeztessem önöket arra, hogy 12.30-ig tart a ma délelőtt ülésünk, úgyhogy kérem, hogy próbálják 10 percben lezárni a hozzászólásaikat, és utána pedig kérdéseket tehetnek föl a tagállamok, illetve az Európai Parlament képviselői. Következik Massi Klausen asszony az Eurojust-tól. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok! Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, tisztelt tagállami parlamenti képviselők! Szeretnék el, elnézést kérni, mert Carlos Zayen úr nem tudott már megjelenni, ő az Eurojust alelnöke. Sajnos más dolga akadt, és ezért kérte meg, hogy váltsam föl. Próbálom a 10 perces időt betartani, de hadd mondjam el, ez nem könnyű, mert ilyen témákkal több könyvet is meg lehetne tölteni. Mit lehet a igazságügyi együttműködés területén javítani? A kölcsönös elismerés programja, aminek a végrehajtása folyik. Ez a lényege és a gerince a büntető jogszabályoknak a Lisszaboni szerződésen belül természetesen az eljárási jogokat és közeljárási jogok megerősítésén is dolgozni kell, de fontosnak tartom a kölcsönös bizalmat a bírák, illetve az ügyészek és az ügyvédek között, tehát bízni kell a tagállamoknak egymás jogi kereteiben. Aztán a közös nyomozási, nyomozói csapatok szerepéről is szeretnék beszélni, a határokon átnyúló szervezett bűnözés területén ők a leghatékonyabbak. A közös nyomozói csapatok azonban rendkívül drágák, költségesek. Ezért fontos, hogy megfelelően tudjuk finanszírozni ezeket a közös nyomozói csapatokat. Az elmúlt öt évben sikeresen tudtuk finanszírozni ezeket a, ezeket a csapatokat, és így sokat megtudtunk arról, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a különböző országok ügyészi, bírói eh, rendszereit. Ezen közös csapatokról és eh, nagyon komoly tapasztalatot szereztünk, most pedig hadd mondjam el, hogy mit szeretnénk elérni. Nem véletlenül tárom önök elé a kívánságaimat, hiszen az Eurojust rendelettel mit el szeretnénk kérni valamit. A kívánság listám első pontja az, hogy jó lenne, hogyha az Eurojust-ról szóló ö, új rendeletben megjelenjen ezeknek a közös nyomozó csapatoknak a finanszírozása. Úgy véljük, hogy ezen csapatoknak a finanszírozását konszolidálni kell. A jogi szakértők kérdéséről sokat beszéltünk már ma délelőtt, az ő kölcsönös elismerésünk rendkívül fontos a büntető jogi igazságszolgáltatás területen. Úgy véljük, hogy a úgy véljük, hogy különböző tanulmányi csereprogramokat kell e, fokozottan életbe léptetni, illetve nagyon fontos a képzés javítása. Itt az Eurojustnak is szerepe van hiszen, mint említettem, igen fontos a kölcsönös bizalom kiépítése. Mit szeretne az Eurojust prioritásként viszont látni ebben a rendelettervezetben? Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 85-ös cikke értelmében az Eurojust legfőbb feladata a koordináció de az Erucsosznak képesnek kell lenni ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ehhez információra van szükség a különböző bűncselekményekről, illetve arról, hogy milyen nyomozások foglalkoznak ezekről a bűncselekményekkel. És itt elérkezünk a kívánságlistán második eleméhez. Kérem, biztosítsák számunkra azt, hogy meg is kapjuk a szükséges információt, hiszen ezáltal az úgynevezett európai dimenziót tudjuk kiszélesíteni, tehát proaktívan tudunk fellépni, nem kell megvárni a, azt, hogy megkeresenek minket segélykérésükkel a különböző igazságügyi szervek. Tehát autonóman, proaktívan tudunk fellépni, mi keressük a kapcsolatot az igazságügyi szervekkel, és így egy egész európai dimenzió valósul meg, és így hatékonyabban tudjuk fölvenni a harcot a határon túlnyúló bűncselekmények esetében. Van már erről ugyan egy jogszabály, amit nem minden tagállam emelt át a jogrendszerébe kicsit lassan, és nagyon fontosnak tartom a kölcsönös értékelést. Szorosabbra kell vonni kapcsolatunkat az Európollal, tehát az Európoltól származó információra is nagyon nagy szükségünk van, és igaz ez az Olafra is. Visszatérek a közös nyomozati csapatok kérdéséhez és a finanszírozásukhoz, hogyha plusz hatáskörökkel ruházzák fel a tagállami tagokat, az nem egyértelmű, ez nem mindenki számára pozitív. Nos, jelenleg elég elszigetelt a helyzetük. Vannak olyan esetek, amikor gond volt a, a tagállami tagok hatásköreinek korlátolt voltat nyilván a döntőshozó szervek döntenek arról, hogy plusz hatáskörökre szükség van-e, például a jogrendszerek közötti harmónia hiánya, kötelező érvényű ítéletek meghozatalával. Hogyha plusz hatáskörökkel ruháznak fel minket, akkor számos kérdést kell figyelembe venni, jogorvoslat példára, tehát a kötelező érvényű Eurojust ítéletekhez képest kell jogorvoslat, vagy a kötelező érvényű határozatok, vélemények kérdésében az esetleges nyomozási megkezdése, ezeknek a határozatoknak a következmények, a feltárása, fontos, hogy az egyenlőség, illetve a legalitás elvei szerint történjen ez meg. Itt is számos szempontot kell figyelembe venni. Tudjuk, hogy a bizottság javaslata az Eurojust parlamenti felügyeletéről, ellenőrzéséről is szó majd. Ennek nagyon örülünk, örülünk, hogy az Parlament illetve a tagállami parlamentek is részt vesznek majd az Eurojust tevékenységének értékelésében. Úgy véljük, hogy az Európai Parlament és a tagállami parlamentek részvétele növeli az Eurojust demokratikus ellenőrizhetőségét, illetve ez megerősíti a kapcsolatot az Eurojust és az Európai Parlament, illetve a tagállami parlamentek között. Mit is kell pontosan kiértékelni? Úgy véljük, hogy az értékelés tárgya az, hogy az Eurojust el tudja látni feladatait, a célkitűzéseknek eleget tud-e tenni. Azaz, van-e értelme annak, hogy finanszíroznak minket? Úgy véljük, hogy az Eurojust függetlensége mindenképpen védelemre szorul, tehát az egyes esetekre, ügyekre, a operatív felépése oda kell figyelni, tehát kérem, hogy az értékelést ne ezek alapján tegyünk, hanem egyfajta holisztikus megközelítésre van szükség. Hogyan lehet az értékelést megtenni? Malmström asszony is említette, hogy hát erről önök döntenek, erről nincsen külön véleményünk, Ugyanakkor úgy véljük, hogy egy féle értékelést kell, egyetlen értékelésre van szükség, tehát nem szeretnék azt, hogy minden egyes intézmény kiadja a maga értékelését. Azt meg pedig mindenképpen szeretnék elkerülni, hogy más eredményre jusson, jussanak a különböző értékelések. Tehát egyetlen közös értékelést szeretnénk zárszóként az Európai Ügyészségről. Hölgyeim és Uraim! Ahogy az Karamali asszony is elmondta, mi is úgy véljük, hogy az európai ügyésznek, illetve az Eurojustnak együtt kell működnie. Fontos, hogy kiegészítsék egymást, kölcsönösen segítsék egymást, és a szinergiákra is nagy szükség van. Ha az európai ügyészt vagy ügyészi hivatalt nem az összes tagállam nem minden tagállam támogatja ezt, akkor mindig lesznek olyan tagállam, akkor mindig lesz olyan tagállam, hogy nem vesz részt, és közöttük, a, közö, a kétféle típusú tagállam közötti együttműködést kell megoldani, és gondolni kell a harmadik államokra is. A 86-os cikk úgy azt írja elő, hogy a az Eurojuston belül kell fölállítani az európai Ügyészi Hivatalt. Mi úgy véljük, hogy plusz forrásokat kell szedni ennek a kérdésnek, avagy azt is el tudjuk képzelni, hogy egyetlen épületen belül működjön az Eurojust és az Európai Ügy Ügyészség. Köszönjük. Köszönjük szépen az Eurojust nevében tartott eladását, most pedig az Olaf képviselőjének és vezetőjének, Giovanni Kesslernek a szavait kell meghallgassuk. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselők, parlamenti képviselők, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak arra, hogy néhány gondolatot megosszak önökkel. Arról a most folyó munkáról, amelyet az Európai Bizottság végez, az a javaslat tárgyában, amelynek célja az európai ügyészi hivatal felállítása. A DG Justice és az Olaf együttesen dolgozik a szövegtervezetem. Reading alelnök és a biztos urak politikai felelősségének égisze alatt. Az Európai Bizottság munkája meglehetősen előre haladott szakaszban van, és az végső szöveg jóváhagyása a kollégium részéről a következő hetekben, vagy mondjuk néhány hónapban várható. Persze mindig csak a végén derül ki, hogy hogy halad a dolog, de hát mondjuk ez éven belül bizonyal e, elég hamar lezárul ez a munka. Néhány gondolat ezzel kapcsolatban milyen perspektíva alapján haladunk. Először is be kell lássuk, honnan is indulunk ki. Néhány előfeltétellel kell lépnünk, és nem csak azért hozzuk a hivatalt, mert megemlíti a szerződés, hanem van annak jó oka. Igyekszem rövidre fogni a mondandómat, úgyhogy kicsit lehet túl, néha túl nyersen fogalmazok, ám be kell lássuk, hogy a mostani ö, eszközrendszerünk ahhoz, hogy a határon átnyúló bűncselekményekkel szemben fel tudjunk lépni, különösen a gazdasági bűncselekményekre gondolok itt, mint a korrupció, a csalás, határozottan nem mondható, hogy nem adekvát. Olyan rendszerünk van, amely a 19. században gyökerezik, mely a nemzeti szempontból, perspektíva alapján szervezi meg a bűnüldözést. Azaz minden tagállam, minden állam a saját szuverenitása területén, saját hatáskörében szervezett hatóságokat ezen bűncselekmények elleni fellépésre. Mint hogyha ezek csak országos bűncselekmények volnának. Lehet, hogy a 19. században ez volt a helyzet, ám most már semmiképp sem ez. Látjuk az Olaf, Olaf munkája során is, hogy ezek a gazdasági bűncselekmények egyre inkább, egyre fokozódó módon, sőt majdnem mindig nemzetköziek, határon átnyúló módon alakulnak, miközben mi igyekszünk harcolni elük tagállami keretek közé szorítva egy fragmentált módszertan és perspektíva mentén. A nyomozó hatóságunk is, a, nemzetközi, a nemzeti ügyészségek is általában határon átnyúló jelenségekkel szemben kell fellépjenek, ami azt jelenti, hogy általában nem látjuk a teljes képet, nem is lát, látják a teljes képet, magát a bűncselekményt sem látják teljes egészében, amelyet üldöznek. Aztán, ha, még ha látják is a bűncselekményt, mégiscsak ennek csak egy vetületét, egy szeletét látjuk, esetleg feltételezhetjük, hogy további bizonyítékok vannak más országokban, no ilyenkor a nemzetközi együttműködés rendszere beindulhat. Ez egy hasznos dolog, ám továbbra is még a nemzeti perspektívából kiindulva igyekszik megszervezni a munkát, adott esetben együttműködve az államok között. Ez is tehát egy 19. századi modellen alapul a kölcsönös jogsegély és megállapodások bilaterális rendszerén. Na, mert persze javult, javult, finomodott az Eurojustig elérkezvén, ám továbbra sem adekvát. Tehát az Európai Ügyészi Hivatal felállítása a következő lépés, amely fel tudna lépni ezen bűncselekmények ellen, még az nem csak egy nemzeti perspektívából, hanem egy annál szélesebb körű európai perspektívából. Nem lehet európai jelenségeket, mint elmondottam, nemzeti perspektívából vizsgálni és üldözni. Ezért van szükség az ügyészi hivatalra. Aztán a másik kérdés, mi a szándék? Hogyan szándékszunk ezt működtetni? Egy európai hivatal, ugye a hivatal szó elmondja, hogy ez egy, miről, hogyan működne. Ez egy kollegiális rendszerben, ahogy a bizottság is, működő szervezet volna. A nézetünk az, és persze ezt meg lehet majd vitatni, milyen a tanácsban vitára bocsátják, meg a tagállamokban a hivatalos tervezetet, meg a nemzeti parlamentekben és az Európai Parlamentben is. Nos, lesz majd ennek vitája, ám jelenleg nincs semmilyen ügyészi hivatal, egyetlen tagállamban sem, amely ilyen kollégiumi modell alapján működne. Tehát, egyetlen tagállami ügyészi hivatal sem kollégium működik, hanem hivatalként. Holott a kollégium szervezet nagyon jó segítheti a nemzetközi együttműködés alakítását. Azért, ezért gondoljuk úgy, hogy a tisztán kollegiális kollégiumi modell ugyanakkor nem össze egyeztethető a hivatal fogalmával. Másodszorban a kollégiális modell, amely nagyon jól működik az Eurojustban, tehát a Nemzetközi Együttműködés Szervezésében, nem összeegyeztethető a hivatal függetlenségével, az ügyészi, európai ügyészi hivatal független kell legyen ebben különbözik az Eurojust-tól, nem a tagállamok kormányai által kinevezett emberekkel működik, hanem teljesen független hivatalgyanánt kell kifejtse tevékenységét. Dióhéjban mi is a modell lényege? Nem egyfajta polipként működik, amely Brüsszelben található, és aztán csápjai nyúlnak a tagállamokba, nem így működik, hanem inkább egy decentralizált modell alapján, vagy megnézzük integrált modellnek, ami alapján működik, ami azt jelenti, hogy működne egy, egy központi iroda koordinációs feladatokkal, és a tagállamok ügyészei lennének kijelölve az ügyész, a tagállami ügyészi hivatalokban, akik munkájukat a tagállamban fejtenék ki fizikailag. Tehát egyfajta integrálása volna ez a már létező tagállami ügyészi hivataloknak egy koordinációs ponttal, amely Hágában, Luxemburgban, Brüsszelben, talán Rómában, de valahol működne egy központi hivatal. Tehát ezek működnének együtt. Milyen előnyöket is hozna az ügyészi hivatal? azon túl persze, hogy egy európai perspektívát kínálna a bűnöldözésben. Nos, az lenne az a, fő, a nagy előny, hogy most először hajtanánk végre az európai igazságügyi térség kereteit, mert ez nagyon fontos keret és koncepció, de, ami szinte Stockholmmal függ össze, de konkrét lépések nem történtek ennek realizálására. Ha létrejön az ügyész hivatal, az az első lépés, amikor is túllépünk a kölcsönös jogsegély fogalomrendszerén, vagy a nemzetközi együttműködés fogalomrendszerét. Ma, ha mondjuk egy észak-olasz ügyész, aki az osztrák határtól 20 kilométerre működik, és egy bizonyítékot szeretne beszerezni osztrák kollégájától, akkor el kell kezdje a, a, a kölcsönös jogsegély egyezmény alapján be kell indítsa azt, bekapcsolva esetleg a hágai Eurojustot ebbe a folyamatba, míg a jövőben az Európai Ügyészi Hivatalban lesz olasz, német, osztrák, francia ügyész, akik ugyanabban a hivatalban dolgozik, tehát nem nemzetközi együttműködést lesz a közöttük való kapcsolattartás, hanem virtuálisan ugyanabban a hivatalban működnek majd ezáltal a kölcsönös jogsegély keretein túllépünk, ennek óriási előnyei lesznek. Az idő megtakarítás tekintetében, meg a hatékonyság javulása tekintetében is. És hát zárnom kell, a végén még hadd mondjam el, a hatáskörök kérdéséhez kapcsolódóan szerintem az Európai Bizottság javaslata a hivatal hatáskörét illetően a az Európai Unió pénzügyi érdekeit védő, vagy sértő bűncselekmények ellen indítják majd be a hivatalt első körben, ezáltal vál elfogadhatóvá. Hát aztán lehet, hogy majd több ország is csatlakozik a hivatalhoz, és úgy tervezzük, az EPPO hivatalt úgy szeretnénk felépíteni, hogy a már létező forrásokra támaszkodjék, amelyek már működnek, ezeket kapcsolnánk össze. Méghozzá nulla költséggel jönne létrezetünkben a hivatal, ellenkezősebben nem is volna lehetőség ebből is mostanában létrehozni hivatalt, pót pénzeket nem kérhetünk tehát. Tehát olyan hivatal lesz ez, amely a már mostani emberi és pénzügyi erőforrásokra támaszkodik, amelyek az Eurójoszt, az OLAF és a tagállami ügyészi hivatalok keretében már működnek, illetve felálltak. Köszönöm a lehetőséget, és a kérdéseket majd válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen, 10 perc volt, úgyhogy minden rendben. És most lássunk egy teljes képet, és hallgassuk meg Holgen urat, aki az Európai Büntetőjogi Jogászok Szövetségét képviseli. Most van az első alkalom, amikor az Európai Unió, és nem csak a tagállamok, hanem maga az Európai Unió lényegesen, ténylegesen bíróság elé állíthat olyan személyeket, akik súlyos határokon átnyúló természetű bűncselekményeket követtek el, úgyhogy ez korszakalkotó jelentőségű pillanat, amikor ez az ügyészségi hivatal létrejön. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, nagyon nehéz olyan javaslatokról nyilatkozni, amelyeket még nem ismerünk. Minden esetre én, a, ami tőlem telik, azt meg fogom tenni. Bizonyára Kessler úr jobban tájékozott, mint én, mivel az Olaf vezetője, de az önök érdeke is az, hogy én elsősorban az EPPO-val foglalkozzak, vagyis az Európai Ügyészségi Hivatal kérdéskörével. Először is szeretném a szövetségünket bemutatni. Védőügyvédek szervezete vagyunk Európa egészében, 35-40 Európa Tanács tagot ölel fel a tagságunk, illetve az összes tagállamból vannak tagjaink. És a büntetőjogi együttműködés területén minden javaslatot részletesen megvizsgálunk. Véleményt formálunk ezekről, szakértői találkozókon veszünk részt. Tegnap történelmi jelentőségű szavazás történt a Libe Bizottságban az ügyvédi támogatáshoz való hozzáférés jogával kapcsolatban. Minden esetre nagyon üdvözöljük ezt a történelmi jelentőségű lépést. Az úti terv része a stokholmi programnak, és ez a döntés az úti terv része volt, és ez nagyon fontos lépés az alapvető jogok előmozdítása és védelme érdekében az európai polgárok számára. Ezért szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament előadójának, nagyon elkötelezett, diplomatikus érzékkel rendelkezik, és nagyon rálát azokra a kérdésekre, amelyek a leglényegesebbek a tárgyalások szempontjából. Hölgyeim és uraim! Az Európai Bizottság javaslatának a legfontosabb elemei az ügyészségi hivatal tekintetében még mindig inkább kérdőjeleket jelentenek az intézményes felépítés tekintetében, hiszen ez egyfajta integrált, de decentralizált rendszer volna, amely koordinációt tesz lehetővé európai szinten az Eurojust, az OLAF, az Europol részvételével, függetlenül a politikai behatásoktól, de parlamenti felülvizsgálat alatt. És persze vannak szükségszerű különbségek a nyomozati, ügyészségi és bírósági szakaszok között, már ami azokat az ügyeket illeti, amelyek az ügyészségi hivatal elé kerülnének. 14 politikai elvet fogalmaztunk meg. Nem csak az ECBA foglalkozott ezekkel, hanem egyeztettünk más szervezetekkel is, a CCBA-val például, illetve más jogászi szövetségekkel, európai és nemzeti szinten szerveződő szövetségek, ezek például a szövetségi ügyvédi szövetség és más szervezetek, ezekkel mindegyeztettünk, és megfogalmaztunk 14 politikai elvet. Az első hogy megfelelő bizonyítéknak kell arra rendelkezésre állnia, hogy szükség van az EPPO-ra. úr is elmondta, hogy ő véleménye szerint megvannak ezek a szükségszerűségek, de erre bizonyítékokra van szükség, erre szeretném felhívni a figyelmét, hogy a bizonyítékokat is meg kell vizsgálni. Azután a második. Olyan ügyekre kell korlátozódni, ahol a tagállamok nem akarnak vagy nem tudnak ügyészi munkát elvégezni. Megvan a kiegészítő jellegnek a szabálya, illetve olyan esetekre kell szorítkozni, ahol az arányosság elve érvényesül a 86. cikk értelmében. Az állami jogkörök, illetve a természetes és jogi személyek egyedi jogai között egyensúlynak kell érvényesülnie, már ami az ügyvédhez való hozzáférést, illetve a jogsegély igénybevételét eh, illeti. Ezt a feladatot komolyan kell venni, hogy az alapvető jogokat előmozdítsuk eh, az Európai Unióban. Mindez kapcsolódik természetesen az EPO működéséhez is. Az EPO garanciáit a legmagasabb szinten kell megfogalmazni, a nyomozat előtti szakaszban is, ez egy szürke terület, nem csak közös minimum szabályokat kell megfogalmazni, a létező EU-s irányelveket ki egészítendő. Ez is fontos, hogy az egységességet, az elfogadást és a bizalmat tudjuk erősíteni a jövőbeli új intézménnyel szemben, ami elképzelhető, hogy a közeljövőben létrejön. A bizonyítékok gyűjtése legmagasabb szintű felügyelet alá vonandó. Ez nagyon fontos azzal kapcsolatosan, hogy a bűn a nyomozati és fórum shopping jelenségét a minimumra kell szorítani, ennek megvan a veszélye. Igazságügyi ellenőrzésre van szükség az eljárásokban, ezt garantálni kell. Európai és nemzeti bíróságok szempontjából ez fontos kérdés, de nem szabad, hogy ez nyitott kérdés legyen, Erről döntést kell hozni az igazságügyi felügyeletről, különösen a kényszerítő intézkedések esetén, illetve a negatív határozatok elismerése tekintetében már, ami a kényszerítő intézkedéseket illeti. A következő pont az állami hatáskörök közötti egyensúly európai szinten. Az EPO és az Europol, Eurojust és az OLAF közötti kapcsolatokat pontosan körül kell határolni. Aztán politikai és demokratikus ellenőrzés, illetve az Európai Ügyészségi Hivatal függetlensége. Ezek végső soron elszámoltathatósági kérdések. Hierarchia, koordináció európai és nemzeti ügyek között illetve hatáskörök között. Ez nagyon nehéz kérdés a napi gyakorlatban, büntetőjogi területen. Nagyon érdekes lesz meglátni, hogy milyen javaslatot tesz a bizottság az, a rendelettervezetben. Aztán tizedik pont. Joghatósági konfliktusok, a nébis in idem alkalmazása, 11. pont, a joghatóság meghatározása vegyes ügyekben, amikor nem csak pénzügyi érdekeket érint az adott cselekmény, hiszen tudni kell, hogy az ügyészségi hivatal elsősorban a PIF elnevezésű, vagyis az unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetében rendelkezik majd hatáskörrel. Aztán 12. pont. Szabályokat kell megfogalmazni a bírósági felügyelettel, felülvizsgálattal és jogorvoslattal kapcsolatosan, annak érdekében, hogy az a tárgyalási fórumok közötti önkényes választást megelőzzük. Aztán a kompenzációs mechanizmusok. Nagyon fontosak a nyomozások, illetve az ügyészségi eljárások szempontjából, és a 14. pont fordítási és tolmácsolási szolgáltatásokat kell rendelkezésükre bocsátani a perbefogottaknak. Ez egy nagyon védelemmel kapcsolatos pont, de jogilag kötelező érvényű eljárási szabályokat kell megfogalmazni az EPO eljárásokra nézve a 86. cikk harmadik bekezdésének értelmében. Az ilyen szabályok, eljárási szabályok az ügyészségi hivatal számára fontos, hogy tartalmazzák nem csak a klasszikus eljárási garanciákat, hanem olyan szabályokat is, amelyek az eljárásokban jogi segítségnyújtást tesznek lehetővé. Összefoglalva ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. And now, I'm, um, I'm... Um, köszönöm szépen. Elnézést. De el kell mondjam, hogy hogy is, szok, hogy is szokott ez nálunk működni. Tolmácsolás folyik az Európai Parlamentben, a tolmácsok 12-30-ig vannak ide beosztva. Van még időnk, de nem túl sok. Kérem, próbálják meg elérni azt, hogy röviden szólnak hozzá, egy-másfél percben. Különben nem tudjuk meghallgatni a szakértőink válaszait. 12.30-kor a tolmácsoknak el kell menniük, és akkor magunkra maradunk, és angolul kell beszélnünk. Olbrecht úr, az Európai Parlament képviselője következik. Egy perc, megkérem. Köszönöm, köszönöm. Nagyon-nagyon rövid leszek. Az Európai Ügyészi Hivatal kérdéséről, vagy témájában szeretnék egy kérdést feltenni. Szerintem az ügyészi hivatal kapcsolatban az a legfontosabb, hogy meglegyen a bizalom a tagállamokban, a tagállami ügyészségek, illetve hát az a tagállami parlamentek és a tagállami polgáraiban is meg kell teremteni a bizalmat az Európa Ügyészi Hivatallal kapcsolatban. Hasonlóképpen, ahogy az olaf volt ez, ahogy azt a szerződés 86-os cikke kimondja, meg kell próbálni ugyanazt a rendszert alkalmazni, mint az eurojust kapcsolatban, ugyanazt a normarendszert, ugyanazt az eljárási keretet, ugyanazt az együttműködési elvárást a tagállami hivatalokkal. Fontosnak tartom, hogy itt a kollégák a tagállami parlamentekben, illetve mi az Európai Parlamentben a lehető legjobban ellenőrizzük és felügyeljük ezt a folyamatot. Nem lehet felgyorsítottan elvégezni az ügyész hivatal felállítását, tehát csak olyan eljárások követhetők, amely, vagy olyan módszerek, amelyek a bizalmon alapulnak. Köszönöm. Köszönöm. Mikkelsen úr következik Norvégiából. Mikkelsen asszony. Eh, Mikkelsen asszony helyesbít az elnök. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy megrendezték ezt a mai eseményt, és hogy meghívták a norvégiai parlamentet is. Rendkívül fontos kérdésekről van szó, a bíró együttműködés nagyon fontos az Európai Parlamentben. Én a büntetlenség kérdését szeretném felvenni a súlyos bűncselekmények esetében. Sokszor gyilkossággal vagy szexuális bűncselekményekkel vádolt személyek elmenekülnek abban az országban, ahol ezt elkövették, és haza menekülnek. Ilyenkor nagyon fontos az együttműködés. Sajnos eh, nem mindig garantált az, hogy ezeket a személyeket eh, a bíróság elé citálják. Elképzelhető, hogy a származási országnak nincs kiadatási egyezmény az az országgal, ahol a bűncselekmény történt. Nézzünk egy példát. 2008-ban egy fiatal, egy fiatal norvég diák lett megerőszakoltak Londonban. Egy jemeni állampolgárt letartóztatott a brit rendőrség, de megvádolt az elnö, a rendőrség, a brit rendőrség, de ő haza szökött Jemenbe. Nem sikerült kiadatást elérni, továbbra is szabad lábon van. Talán azon az úton kéne elindulni, hogy egy független hogy egy független nemzetközi szervezetet hozzanak létre, amely a büntetlenség kérdésével foglalkozik. Olyan elképzelések is vannak, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságnak is lehet szerepe egy ilyen joghatóság felállításában. Úgy vélem, hogy mindenképpen foglalkozni kell a büntetlenség kérdésével a nemzetközi büntetteknél. Az ebsz is, és a PGA-nál is felvetettem ezt. Remélem, hogy az igazságügyi együttműködés az EU-ban arról is szól majd, hogy hogyan tudnak együttműködni az EU-s országok, hogy ilyen bonyolult ö, harmadik országokat is bevonó esetekben hogyan lehet együttműködni. Köszönöm Taszkol a képviselő Olaszországból. Köszönöm. Daszkola szenátor úr. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy szűnjön a homály, és világosabban lássunk, mit is jelent az Európai Ügyész Hivatal. Első alkalom lenne, hogy első alkalom lenne, hogy az ügyészi hivatal úgy működik, hogy nem homogén jogrendszerek kötelező érvényű ítéletei, vagy kötelező érvényű határozataival operál. Kérdés, nagyon komoly kérdés a hatáskör is. Nem tudom, hogy az európai ügyész hogyan fog fellépni. Exkluzív hatásköre lenne, avagy együtt kellene működnie a tagállami, jog, a tagállami ügyészségekkel. Ebben az esetben koordinálná és ellenőrizni az egyéb ügyészségek munkáját. Ha pedig önállóan működne, akkor ez azt jelenteni, hogy meg lehet választani, hogy milyen eljárásjogi, milyen büntetőjogi joghatósághoz fordul az ember. Amikor a joghatóságot választunk, és persze ide ahhoz, ah, itt azt is figyelembe kell venni, hogy mi számít büntetnek melyik országban. Nos, hát ez még jobban súlyos volna ez a probléma, mert a területi hatáskör, a területi kompetencia kérdés felmerül. Úgy gondolom, hogy az, hogy az, hogy több országban is elkövetnek büntetteket, ez már önmagában nagyon bonyolultá teszi a helyzetet. Szerintem a lókusz, a ö, sértett személy, vagy a vádlott ö, személy illetően mindenképpen pontosítani kell, hogy az Európa Ügyészségnek mi lesz a feladata. Tehát a hatáskörök kérdése a kérdés nem egyszerű a helyzet. A különböző joghatóságok közötti konfliktusokat vajon hogy oldanák meg, illetve a területi konfliktusokat, amelyek nehezen megoldhatók, ezek, ezeket hogyan rendezni az Európai Ügyészség, ugye a tagállamok közötti problémákat mindig megvannak a lehetősége, hogy az Európai Ügyészségi Hivat, vagy Ügyészi Hivatal egy európai büntető jog alapján, büntető törvénykőb alapján járna el, és ez leegyszerűsíteni a helyzetet. Ugyanakkor az európai előzeti nyomala, nyomozási rendszert össze kell hangolni a tagállami nyomozási rendszerrel. Ez nem lenne könnyű feladat, mert figyelembe kéne venni a különböző védelmi garancia szinteket, ami eltér tagállamonként. Olaszországban ezek a garanciák eleve bonyolultak, de hát gondoljunk arra is, hogy van egy alkotmányos kitétel Olaszországban, amely szabályozza az eljárási jogot, és behatárolja a nyomozási lehetőséget. Elnök, köszönöm. Nem nagyon van már időnk, ne felejtsék ezt el. Fél egykor szervírozzák az ebédet itt a folyosón, de 12.30 után nem lesz tolmácsolás. Van Kosten úr következik Hollandiába. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Ígérem, röviden fogok hozzászólni. Szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek. Nagyon értékes meglátásaik volt, voltak. Kérdés az, hogy hogyan lehet bármilyen előrelépést elérni az Európai Ügyészi Hivatallal kapcsolatban holland kollégáimtól azt hallom, hogy nem, minden, nem minden mindenki fogadja pozitívan az hivatal felállításának elképzelését. Egyértelműen definiálni kell, hogy mi lesz az ügyészség hatáskörében. Ezzel kapcsolatban szeretnénk egy egyértelmű állásfoglalást. Köszönöm, Kajisztúr! úr! Hollandiából. Köszönöm szépen. Nagyon aktuális téma ez, amelyet ma vitatunk, megvitatunk. Ám ugyanakkor a kulcsfontosságú kérdés így fogalmazható meg. Vajon garantálható-e a jogi védelem e hivattal szempontjából, és indíthat-e lefolytatott-e a maga, saját hatáskörében nyomozásokat. Én dolgoztam a lengyel ügyészi rendszer átdolgozásán, átalakításán lengyel annak idején. Szerintem a jogvédelmet is kell, hogy biztosítsa. Hiszen a rendőrség gyűjt bizonyítékokat, és az ügyészség dönti azt el, hogy indít-e vagy nem hivatalos nyomozást és eljárást. Vajon ugye az EU hatáskörök növekedésével az meg kell húzni az elfogadhatóság határvonalát. Thank you, Chair. Brit képviselője szó. Köszönöm. A Fősőház igazságügyi és fogyasztóvédelmi integrációs szakbizottsága nevében mondhatom, hogy remélem a nagy a tagja marad az Eurojusznak, és nem él az opt-out lehetőségével a Lisszabon előtti rendszerben maradva 36-os jegyzőkönyv szerint. Szerintem kulcsfontosságú az állampolgárok védelme, brit és EU állampolgárok védelme szempontjából fontos, hogy a britannia benne maradjon a rendszerben. A parlamenti felügyelet rendszeréről a parlamentek maguk kell, hogy döntsenek. Nem lehet ugyanakkor ez az EU jog, jogalkotásának témája. Ugyanakkor az Eurójössz parlamenti felügyelete nem szabad, hogy kiterjedjen operatív műveleti kérdésekre, mert az túlterhelné. A jelenlegi mechanizmusokra kéne támaszkodni, ebben támogatjuk a közös nyomozati csoportok létrehozását és az Európai Ügyészi Hivatal tekintetében. A szakbizottságon még nem alkotott hivatalos vélemény, de a kormány ellene volna ennek, és ha meg is történne, akkor is népszavazást kéne tartani az ügyben. Köszönöm, Makianusz úr Görögországból. Köszönöm, Köszönöm szépen a szót. Egyetértünk az előttünk elhangzott kijelentések többségével. Úgy hisszük, hogy az Európai Ügyészi Hivatal intézménye nagy előrelépést volna. Megerősítvén az európai közös igazságügyi térség létrejöttét és működését. Hogy aztán a rendszer hogy működne egy soros rendszerben, vagy a nemzeti hivatalok hat, közvetlen együtt összekapcsolásával, vagy egy központ kialakításával. Mindenképpen jó lenne, csökkentenénk a bürokrácia mértékét, hiszen nagyon sok időt és pénzt emészt fel a túlzott bürokrácia. Tehát ezt azért el kéne kerülnünk, hogy meg amikor megszervezzük a hivatalt. Az Európai Unió költségvetését sértő bűncselekmények a csempészet, az illegális bevándorlás tekintetében is megvalósulnak. Egyfajta rendszer kéne összeállítani azon cselekményeket összefoglalva, amelyek kimerítik ezt a fogalomkört. Ez jó lépés volna. Köszönöm. Igen, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét a büntetőjog eszközeivel is védjük, és egy sor definíció alapján működünk, amelyek meghatározzák azokat a bűncselekményeket, amelyek ebbe a körbe esnek, illetve azokat a szankciókat is meghatározza, amelyek büntetési tételeként kirúhatóak ezekre a bűncselekményekre. Szexburg úr a szó Németországból. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm azt is, hogy a nemzeti képviselők tolmácsolással dolgozhatnak, akik ilyen messze utaztak ide, tolmácsolást kapnak. A megerősített együttműködés keretében nagyon fontos a nemzeti parlamentekkel való jó együttműködés, a 86-os cikk alapján is, olyan kérdésekben tehát, ahol Európai Uniós hatáskör érvényesül, hiszen a szubszidiatás mindenképpen felmerül ezekben a témákban is. A német szövetségi parlament kritikusan, bár nem elutasítóan áll hozzá ezekhez a kérdésekhez, és ha Albrecht kollégától, ahogy hallottuk, a büntető eljárást, amelyet pontosan a 86-os cég szabályoz, ha ez kérdéseket vet fel, akkor még pontosabban meg kell nézni, hogy a szubszidatás elve miképpen érvényesülhet úgy látom inkább, hogy egyes pontokban ott van probléma, van probléma, ezeket meg kell vitassuk, például a szervezeti kérdések, az Európai Ügyvédi Hatóság legitimációjának kérdése, ez teljesen más legitimáció nyugszik, mint a nemzeti ügyész hivatalok. Aztán vannak részlet problémák is, például a milyen a kapcsolat a, a ügyészi hivatalban dolgozó nemzeti ügyész és annak a kollégái között, az ügyészi hivatal tagállami hivatalai hogyan működhetnek együtt a rendőrségekkel. Nagyon fontos, hogy jó nyomozási munka, nyomozati munka folyjon, a, még három pont van, aztán befejezem. Ez nem látom még körvonalazódni, az sem aztán, hogy a komplex ügyek miképpen lesznek nyomozás tárgyai a tagállami hivatal révén, vagy a központi hivatal miképpen vonja a saját hatáskörbe, például a telefon lehallgatás ügyében itt nagyon, nagyon szétartóak a tagállami jogszabályok, hogyan lehet ezeket egy kalap alá hozni. Németországban nincs hiány az ilyen nyomozati eljárások szabályaiban. A bizottság el kéne gondolkozni afelen, hogy a szubszidetes elvét egy 8-7-es időszak alatt hogy tudnák fölvizsgálni, jó, ha időt adnának erre, hogy a parlamentek már tudják dolgozni ezeket az anyagokat ebben a szempontból. Concerns and questions. Köszönöm szépen, hogy összefoglalták az aggájaikat és kérdéseiket. Nagyon konkrét kérdések hangzottak el a pódium két tagjával kapcsolatosan, illetve feléjük. Ön is szeretne nyilván szólni, de arra kérek mindenkit, hogy vegyük figyelembe, hogy a tolmácsoktól már most ajándékba kapunk néhány percnyi tolmácsolást, ez nagyon dicséretes, és köszönetet mondunk nekik, de nagyon jó lenne, ha gyorsan végeznénk. Röviden, elnök úr, nagyon fontosan tartom ezt a kérdést, és Kessler úr is beszélt ezekről a kérdésekről. Nyilván nagyon fontos lépésről van itt szó, vagyis hogy a tagállamok bizalmát elnyerjük, és az Európai Ügyészi Hivatal nemzeti hatásköröket von magához. Ez fontos szempont. Hogyha ilyen ambiciózus elképzelésünk van, akkor az egységes európai ügyészség nem lehetséges, ez egy utópia. Nem is tudjuk, hogy ez hogyan tudna működni, operatív szempontból és tudjuk, hogy végső soron nincsen igazi támogatás a tagállamok részéről. A kollégiumi szerkezet pontosan ezt tenné lehetővé, hogy ez a támogatás megszülessen alapvető szinten, és az eljárásokat így le lehessen folytatni. Erre nagyon fontos mindig emlékezni, és nagy érdeklődéssel hallgattam a nemzeti parlamenti képviselőket, amikor arról beszéltek, hogy hogyan lehetne megszervezni ezt a munkát. Folytatni kell az együttműködést a nemzeti parlamentek között és az Európai Parlament részvételével, hogy közös javaslatot tehessünk a bizottság asztalára. Mató úr szeretne beszélni, vagy Kessler úr, hiszen konkrét kérdéseket tettek fel önök felé az ügyészségi kapcsolatosan. Nincsenek túl nagy ambícióim eh, a tekintetben, hogy egy percben akár megkíséreljem a válaszadást ezekre a kérdésekre. Gondolom ezt nem is eh, várja senki. Minden esetre köszönöm a felszólalásokat az eh, előadói pulpitus mindkét oldaláról. Nagyon nagy segítséget jelent ez számunkra, ezek a visszajelzések, és hogy őszinték vagyunk ebben a még folyamatban lévő vitában. A bizottság berkein belül is folyamatban van még ez az egyeztetés, és majd, hogyha megszületik a javaslat, akkor kezdődik el az igazi vita az Európai Parlamenttel, a nemzeti parlamentekkel és a tanács bevonásával. Nyilvánvaló, hogy itt tartunk ebben a folyamatban, ma nem fogunk megoldani semmit, különösen nem egy percben. Minden esetre köszönöm mindenkinek, és szeretném önöket megnyugtatni arról, hogy azok a kérdések, amelyeket felvetettek, azok olyan kérdések, amelyek nálunk is napi renden vannak. Csak 10 percet beszélhettem, ezért nem említettem meg őket. Minden esetre biztosítanám önöket, hogy mi, és különösen Lebajasszony, jó magam is, és a munkatársaim, heti szinten találkozókat tartunk ügyészekkel, jogászokkal, kormányzati képviselőkkel, nemzeti parlamenti képviselőkkel is időről időre. Ezek informális találkozók, ma délután is hasonlóan fogok részt venni, és erről a témáról egyeztetünk. Franciaország főügyészével is nem sokára találkozunk e témában, úgyhogy az önök által felvetett kérdéseket már most mérlegeljük, és még egy megnyugtatónak szánt észrevételem volna, Szerintem már a bevezetőm is választ adott némileg a felvetett kérdésekre. Az európai ügyész, főügyész tevékenysége igazságügyi ellenőrzés alatt lesz, tehát egy bíró egy felügyelete alatt, és lesz egy célzott rendelkezés arra nézve, hogy szükség lesz arra, hogy bírósági határozat szülessen, még mielőtt bármilyen beavatkozó jellegű nyomozati intézkedést indítványozhatna az ügyészség. Az olasz kolléga kérdezett rá erre. Az adott ország nemzeti joga érvényesül, ahol a nyomozás folyik. Ami az anyagi jogot illeti, Valóban, elnök úr, köszönöm, hogy megemlítette, a tagállam anyagi jogát fogjuk alkalmazni, ugyanakkor a bizottság és a parlament most pontosan azon dolgozik, hogy kidolgozzák ezt az úgynevezett PIF irányelvet, hogy közös alapból induljunk ki anyagi jogi tekintetben. Tehát nagyon fontos, hogy legyen fajta bűncselekményekre nézve egy anyagi jogi, büntetőjogi joganyag, amiből kiindulhatunk, és az adott tagállam eljárás jogából fogunk kiindulni, és ezeket a szabályokat a legmesszebb menőkig végig figyelembe fogjuk venni. Köszönöm, én is csak egy percet fogok igénybe venni. Én magam is felismertem, hogy a nemzeti parlamenti képviselők elsősorban osztoznak az aggájainkban. Hogyha valaki részletesebb orvosmányra vágyik, a szervezetünk álláspontját megismerheti az ecba.org honlapon. Itt összefoglaltuk a véleményünket az ügyészségi hivatallal kapcsolatosan, itt vannak a címeink, amelyeken felvehetik velünk a kapcsolatot. A tagságunk több mint 35 Európa Tanács tag államot tömörít, úgyhogy nagyon sok szakértőnk van, tudunk válaszolni kérdésekre, illetve a jogi háttérről is lehet tájékozódni, illetve szubszidiaritási kérdésekről. Köszönök mindenkinek, mindent, az előadóknak, a résztvevőknek és a tolmácsoknak, akik ilyen kedvesen támogatták a munkánkat. Az ebéd előállt, jó étvágyat három órakor folytatjuk. Az a polgári ügyekben folytatott büntető jogi együttműködés tekintetében.